Guten Tag. Jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy láthatom Önöket. Jobb lett volna, hogyha itt előtt talán még többen ülnek, de hát a fiatal generáció ott ül hátul, úgyhogy minden vendéget sok szeretettel köszöntök. Tudják, hogy nagyon fontos témánk van ma délután, legalábbis a jelenlévők létszámából azért lehet erre következtetni. Olyan dologról lesz szó, ami a legfontosabb kellene, hogy legyen, amit feladatunknak tűztünk ki, az oktatás, a képzés, a munkanélküliség csökkentése, a fiatalság, az ifjúság. És hát ezek a kihívások és problémák, mindannyian szeretnénk megoldani a gondokat, de sajnos ott vannak a pénzügyi kereszt, szűk keresztmetszetek, és a bizottság elkötelezettsége ellenére nem tudjuk sajnos még mindig, hogy milyen költségvetésből indulhatunk ki. Tehát a pénzről, pénz vonatkozásában nem fogják tudni, hogy mit tervezhetünk, hogy miről is van szó, mert még magunk sem tudjuk. Az év végéig fog ez kiderülni, addigra lesz erre válasz, és aztán persze nagyon gondosan kell elkölteni ezeket a forrásokat. Minden kormánynak és nekünk is tudatában kell lennünk annak, hogy pontosan a helytelen megközelítés az, hogyha itt kerítünk sort megszorításokra, az ifjúsági programokra tekintettel. Ugye a 2020-as programban szeretnénk az iskola elhagyóknak az arányát 10% alá csökkenteni, a diplomások számát több mint 40%-ra szeretnénk növelni. Ez mind-mind nagyon szép célkitűzés, de pénz nélkül nem megy. Nyilván megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezt végre is tudjuk hajtani, a bizottság is ezt szeretné, de azért elég nehéz és hosszas út fog oda vezetni. Az élet hosszig tartó tanulás programját ismerik, itt nyilván az oktatók, a tanulók, a felsőoktatási intézményben tanuló diákok és a felnőtt oktatásban résztvevőket is lefedik ezek a programok, a Comenius, az Erasmus, a Leonardo programját említhetném, és tulajdonképpen összefoglalóan elmondhatom, hogy ezek mind-mind sikertörténetek. Akik csak az Erasmus-t ismerik, hiszen ez, egy, ez a legrégebbi program, és mindenki erről beszél, azok, akik a Comenius, a Grundvigot, a Leonardo-t használják, ennek a lehetőségeit használják ki, mind-mind tudják, hogy mi rejlik ezekben a programokban. És ezek egyenrangú programok, és ugyanígy is kell tekinteni rájuk. A fiatalok, akik itt ülnek körünkben, most nem a Youth in Action, tehát a mozgásban lévő ifjúság programját ismerik, meghallgathatják ma itt a elő vezetendőket. A különböző programok, amelyek a fejlődő, az iparosodott országok között jöttek létre, határon átnyúlóan nyújtottak támogatást az Európai Unió határain kívül is, ezt szeretném kiemelni. A Youth in Action program egy olyan program, amelyel a nem formális és informális tanulásban is segítséget kívántunk nyújtani, és az Európai Önkéntesek programát is szeretném itt megemlíteni. A Youth in Action és az élethosszígtartó tanulás programjával nagyon sok mindent sikerült már elérni, és az új programozási időszakra tekintettel is elmondhatom, hogy a célközönség, a célcsoport, akit elértünk nagy, nagy volt a hatása, ezeknek a programoknak, és a következő generációs programok is bizonyára profitálhatnak majd ebből, hiszen építhetnek a korábbi tapasztalatokra, és a megcélzott területek igényeit szem előtt tartva tudják fókuszálni majd a beruházásaikat. Meghallgatást tartunk ma a különböző képzési területek képviselőivel, és örülök, hogy dr. Tomás Spirkámpot köszönhetem itt, aki a pedagógiai csere szolgálatnak a vezetője, a német kultuszminiszterek konferenciájának az elnöke. Tehát angolul ugyanez, a kulturális minisztériumok értekezletének a vezetője, amelyeket a tartományok delegálnak. Aztán itt van Péter Matyasics, aki Belgiumból érkezett, neve szerint azonban érezzük, hogy egy távolabbi országból érkezett hozzánk. Aztán ott van Wuttich eh, doktor, aki a Német Akadémiai Csereszolgálat, a DAD-nek a vezetője, aztán Zálberg eh, úr, aki a Nemzetközi Mobilitási Központnak a vezetője, a CIMO, vagy eh, vezetője. Úgy építettük fel ezt a mai programot, hogy az első körben meghallgatjuk majd az egyes előadóknak a prezentációját, nagyjából 15 percet fogok mindenkinek adni, és aztán a, egy következő körben, egy egyórás időszakban lehet kérdéseket feltenni, majd pedig a szakértők 10 percben meg is válaszolhatják ezeket a feltett kérdéseket. Zárásként pedig a bizottság képviselőnek Kivszkofszel úrnak fogom megadni a szót, aki elmondhatja majd a véleményét arról, amit itt hallott az elhangzottakról. Kis technikai utalást tennék még. Webstream webstreaming eh, segítségével követhető ez a mai ülés kívülről is, és a kamera egyébként majd mindig arra fókuszál, aki éppen felszólal. Tehát majd bal oldalon kell megnyomni a gombot ahhoz, hogy szerepeljen is a képen az illetékes. Akkor térjünk is rá most a meghallgatásra. Először dr. Thomas Pilkampnak adunk szót, aki elsősorban az iskolákról fog szólni, illetve a régi és az új program jelentőségéről az iskolák vonatkozásában itt az Európai Unióban, ezen felül pedig euh, tudjuk, hogy ezt a programot a tagjelölt országokban is alkalmazzák már, úgyhogy köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Először is szeretnék elnézést kérni hogy háttal ülök önöknek. Én azt gondoltam, hogy előttem fognak ülni, de hát most úgy tűnik, hogy fordítva lesz, de ettől azért nem csorbul majd az érdeklődés, mert érdekes lesz az előadás. Köszönöm a meghívást itt a Kulturális Szakbizottságba. Szeretném elmondani, hogy megtiszteltetés számomra, hogy beszámolhassak a pedagógiai csereszolgálat munkájáról. 60 éve dolgozunk tulajdonképpen a programokért 90 országgal van kapcsolatunk, és ennek a tapasztalatairól fogok most beszámolni. Szólnék arról, hogy milyen gyenge pontok, erős pontok, lehetőségek és kockázatok rejlenek a programban, és a Comenius betűit felhasználva fogok végigmenni majd ezeken az egyes pontokon milyen kötelezettségeket vállalt a program az iskolák szempontjából, hogyan tudjuk könnyíteni az iskoláknak a pályázását, hogyan lehet a programokat menedzselni helyesen az új program kapcsán. És hiszem azt, hogy nem, szav- nem fogunk kihagyni egyetlen iskolát sem, sőt arra kell törekednünk, hogy a hatását ezeknek a programoknak próbáljuk meg ágazatokon átnyúlóan összekötni. A vég kifejlet pedig az lesz, hogy az új keretprogramban erősíteni kell az iskolákra összpontosult figyelmet. No, nézzük először most akkor a második generációs programnak a gyenge pontjaira. Valóban arról van szó, hogy itt sikertörténetről beszélhetünk a program vonatkozásban, de a Koméniuszra is igaz ez, bár soha nem volt annyi pénz a Koméniuszra, mint az Erasmus programra. Mit is jelent ez? A Comenius az innovációt jelenti az iskolában, az iskolai kontextusban. Comenius iskoláknak nevezik magukat az iskolák, akik 17 éve részt vesznek, mint oktatók, mint diákok, ezzel tudnak azonosulni. Úgyhogy az iskolákat nagyon sokszor Koméniusszal kötik össze Európában. Az a megállapítás, hogy az egyigi programok túlságosan komplexek, és hogy a 60 tevékenységi terület már szinte áttekinthetetlen, ez igaz megállapítás, viszont fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mi volt a célkitűzés. Az, hogy egyszerűsíteni akarunk, hogy három horizontális formát szeretnénk, ez, ez túlságosan egyszerű, tekintve a, a bonyolult realitásokat. Sokszor ugye bonyolultabb az élet, mint ahogyan azt szeretnénk. Az integrált programmal a tervezetben az a problémánk, hogy a olyan célcsoportokat veszünk egy kalap alá, akiknek a körében sokkal inkább differenciálni kellene. Tehát kisebb iskolákat más nagyobb intézményekkel, főiskolákkal, egyetemekkel nem versenyezhetnek. Kétség kívül tehát ágazat specifikus megközelítésre volna szükség. Az iskolák szempontjából ez az egész megközelítés eléggé homályos marad, sokkal jobban fel kellene töredezni le kellene bontani az egyes célcsoportokra, és ennek tükröződnie kell a konkrét célkitűzésekben is. Mik az európai képzési programoknak a kötelezettségei? Nos, én azt gondolom, hogy a célcsoportokat kellene, hogy ezek szolgálják. Nem a bizottság és a tagállamok érdekeit kell, hogy szolgálják, és nem is a nemzeti ügynökségeket, nem ők a célcsoportok, hiszen az érintettek sokkal inkább az alaptevékenységükkel együtt, tehát ezek mellett végzik, miközben pontosan az iskolai kontextusban, ahol az iskolák óriási nyomás alatt vannak, a terheket inkább minimalizálni kellene, nem pedig növelni. Az iskoláknak tehát szükségük van egy egyértelmű helyre a koordináta rendszerben, amely csak az övéké. Nagyon sokszor az iskoláknak nem feltétlenül nagyon-nagyon ambiciózus stratégiai céljuk, céljuk van. Csereprogramokat szeretnének új tapasztalatokra szertenni, módszerekről kicserélni a véleményüket, együttműködni más iskolákkal. Azaz, az iskolák az egyszerű megközelítést szeretik, és meg kell adni nekik azt a lehetőséget, hogy kevésbé bürokratikusan férhessenek hozzá ezekhez a programokhoz ugye a nevelés és a következő generációknak a tudásanyaga való ellátása az iskolák elő, elsődleges célja. A, az egyszerűsítést már említettem, tehát hogy hozzáférjenek ezekhez a programokhoz. Én úgy azt gondolom, hogy folytatni kellene a Comeniuson belüli lehetőségeket, mindazonáltal egyszerűsítve ezeket, és egyfajta menüből választhatóan az attraktív ajánlatokat választhatnák ki a tapasztalt, vagy a kezdőtanárok, a diákok, akik maguk is részt vesznek itt az igények alakításában. Hosszú távon azt is biztosítani kellene ezt, hiszen hosszú távú mobilitást az oktatók számára nem nagyon van kilátás hosszú távon, nem is folytattuk ennek a kiépítését, mert egyszerűen nagyon alacsony volt a jelentkezőknek a létszáma ebben a tekintetben. Azonban az iskolai vezetés részéről kellene, hogy legyenek speciális ajánlatok, erre már van is piac, és hogyha vezetők tudják az iskolák részéről, hogy csak vezetők találkoznak, akkor hajlandóak lesznek arra is, hogy a különböző megoldási aspektusokat körüljárják saját körükben, és erre szükség is mutatkozik, igény is mutatkozik. Ugyanakkor a bürokráciát minimálisra kellene redukálni. De ez az egyszerűsítési motto azért ne legyen olyan, hogy arra használjuk föl, hogy a bizottságok vagy a nemzeti ügynökségek döntsenek majd, hiszen a pénzeket az iskolák felé kellene csatornázni. Az iskolák meglátásunk szerint nagyon sokszor nincsenek abban az állapotban, hogy ilyen konzorciális elképzelésben tartalmilag és finanszírozást tekintve ö, vigyenek, menedzseljenek, és más iskolák felé utaljanak el pénzeket, nagyon sokszor egyébként saját számlájuk sincs az iskoláknak. A kérdés akkor az, hogy hogyan lehet a programmenedzsmentet hatékonyabbá tenni. Nos, a folyó programok előnye az az volt, ugye, hogy partnerségeket általánydíjakkal tudtunk támogatni. Ez valóban egyszerűsítés volt, és ezt folytatni is kellene a jövő tekintetében. Van azonban negatív példa is, a Comenius régió projektnél olyan pénzügyi szabályok vannak, főleg, hogyha több százezer eurós projektekről beszélünk, és 45 ezer euróról beszélünk, akkor nem is ajánljuk a kérvényezőknek, hogy pályázanak, ezzel mindenképpen változtatni kell. Mikor lehet hatékony egy ilyen programmenedzsment? Hát nyilván akkor, hogyha meg, megfelelő kapacitás van a nemzeti ügynökségeknél, ezeknek a programoknak a menedzselésére, és fontos lenne, hogy nemzeti költségvetésükként dolgozhassák fel ezeket a támogatásokat, mert szükség van ezekre a pénzeszközökre, hogyha megfelelő személyzet áll a háttérben. Fontos még, hogy a központi vagy nagy stratégiai programokban a nemzeti ügynökségek legyenek a kompetensek, tehát ez az ő hatáskörükbe tartozzon. Fontos az, hogy azok a programok és projektek, amelyek, amelyek sikeresek, mindenképpen nagyobb hozadékkal bírnának, hogyha nemzeti hatáskörben lehetne róluk dönteni. Véleményem szerint nagyon fontos még ebben az összefüggésben az, hogy a projekteknek a tartalmi menedzselése is nemzeti szinten történjen. Tehát nem a pénzügyi adminisztrációt kellene itt kiemelni az illetékes ügynökségek részéről. Tehát a tartalomra kell helyezni a hangsúlyt arra, hogy mekkora kihatása lehetnek a programok az életre, Úgyhogy ezt az egész pénzügyi megközelítés egy kicsit visszább kellene, háttérbe kellene helyezni, és a tartalmat a középpontba helyezni. És a minőségre is természetesen. Azt is biztosítani kellene, hogy minden iskola érezze magát megszólítva a programokban. Említettem a beszámolom elején, hogy célcsoportokra kellene koncentrálnunk, nem pedig az adminisztrációra, tehát iskolákra, vonatkozóan kicsi és nagy iskolákra, tapasztalt és, és újonnan alapított iskolákra is ö, oda kell figyelnünk. Aztán vannak ugye előkészítő találkozók, aztán kapcsolatot fenntartó szemináriumok. Itt vannak természetesen lehetőségek arra, hogy más és új iskolák is részt vegyenek a programokban. Tehát alacsonyabb küszöböt elérő projekteket is kellene támogatnunk, de a kérdés az, hogy hogyan tesszük ezt, hogyha mondjuk valamely korábbi jelentkező kiesik. El tudnám képzelni például az, hogyha egy évre adnánk engedélyt az együttműködésre, lehet, hogy most önök közül vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez egyáltalán nem ide tartozó kérdés, de tapasztalatom azt mondja, hogy nagyon vaskos iránymutatásokban kerül később meghatározásra az, hogy mik a játékszabályok, és fontos lenne, hogy ezeket már most lássuk, és most tudjunk róluk eszmét cserélni. Úgy gondolom, hogy a hatás növelése nagyon lényeges lenne itt az új program tekintetében. Nyilván a politikai napirenden jobban összhangba kell hozni az új programot. Hagy emlékeztessek arra, hogy nem minden projekt tud az iskola elhagyók arányának a csökkentéséhez hozzájárulni, számszerűsítve, de mindenképpen szükség lenne az olyan projektek támogatására is, amelyek nem egy az egyben legképezhetők az európai politikára. Az intézményi megközelítés helyes, főleg, hogyha együttműködési intézkedéseket integrálni lehet egy hosszabb távú stratégiai koncepcióba, azt gondolom, hogy ez mindenképpen helyes megközelítés. Mindez, ami a projektekben zajlik, az iskolai közösségek életére napi szinten hatással van. Gondolok itt a diákokra, a tanárokra, az oktatókra. És ezeket a következményeket, ezeket a hatásokat nem mindig lehet jól mérni, dacára annak, hogy ott vannak, hiszen évekkel később is megmutatják a hatásukat ezek a programok és fontos azt gondolom annak a bizalomnak a kiépítése, hogy a programnak sok minden köszönhető, még akkor is, mint ahogyan mondtam, ha ezek nem mérhető hatások. Az is nagyon fontos, és hogyha akarjuk növelni a programok hatását, az az, hogy a tanároknak a részvételét növeljük a csereprogramokban, hiszen ezek az innovációt mozítják elő az egyes iskoláknál. Az ilyen részevők számára azt gondolom, hogy mindenképpen javítani kell és növelni kell a, a részvételi lehetőséget. Aztán az e-twinning, illetve annak a módosítása, az elektronikus összekapcsolás az iskolák között. Itt partnereket kell tudni keresni, a politikai fejlesztések, politi- szakpolitikai előmozdítások, programoknak az előmozdítása is ide sorolandók és kell, hogy legyen egyfajta ö, kontakt személy, illetve pont. Azt gondolom, hogy a, a célkitűzések a programra vonatkozóan helyesek, azonban azt gondolom, hogy a következő generációs programoknak az alapját egy kicsit más kell, hogy képezze ugye diákként az iskolákban, aztán felsőoktatási diákként megint csak más közegben mozgok, és ott más a célcsoport, és más is a célkitűzés az egyes képzési területeken. Tehát az ágazat specifikus megközelítés, amelyre helyezkednünk kellene, azt a célt szolgálna, hogy ezt a megközelítést emeljük ki. A Comenius régió projektekre szeretnék még utalni, ez egy olyan modell, amit követni kellene, nagyon különböző intézmények dolgoznak itt össze, akik nem feltétlenül tartoznak az iskolai kontextusba, de a kapcsolatokat ezek között mindenképpen ki kellene építeni. A végkövetkeztetésem tehát az, hogy az iskoláknak a szerepét mindenképpen erősíteni kellene, hogy az Európa 2020-as agenda célkitűzéseit teljesíteni tudjuk, hiszen az iskolákat tekintve ez az egyik legnagyobb célcsoport, akit megcélozhatunk. A Youth in Action program sokszor már nem is az iskolai megközelítésbe integrálható, hiszen túlnőtte magát ezen ez a program. Elmondtam azt is, hogy a költségvetés tekintve növekedésre lenne szükség, több pénzt kellene szánnunk erre a területre, hiszen az iskola tulajdonképpen, főleg a diákokat vesszük, a, a jövő záloga, fenntartható demokratikus és aktív európai polgárokat szeretnénk, a jövő generációját tekintve, akik tudják, hogy miről szól Európa, hogy mit köszönhetnek Európának, illetve mit tehetnek Európáért. Tulajdonképpen minden európai az iskolában kezdi az életét, bármilyen fiatal is, és zárásképpen hagy utaljak arra, hogy nemrégiben egy lengyel tanárnővel beszélgettem Varsóban egy konferencia alkalmával. Ő azt mondta nekem, hogy a nagymamája sírjánál állt, és ott azt látta, hogy 1939. szeptember 1-én temették el. Tudják, hogy ez a dátum az, amikor Németország megtámadta Lengyelországot. Ez a tanárnő, aki jóval fiatalabb volt, mint ő, és elvesztette a nagymamáját, azt mondta, hogy nagyon fontos beszélni a diákokkal az ilyen eseményekről, mert abszolút nem kézenfekvő és magától érdektődő, hogy Európában ma hogyan élünk, emlékeztetni kell a múltra, és ez meggyőzött engem arról, hogy a follow-up programban jobban oda kell figyelni az iskolai területre, és ezt a Comenius program alatt tudjuk kiteljesíteni, hiszen, ahogy mondtam, ez a program önmagában is egy sikertörténet. Köszönöm szépen a figyelmüket! Vielen Dank, Herr Spielkamp. Köszönöm, Spielkamp úr. Folytatjuk a ifjúság akcióban című részsel, és megkérjük Matyasics urat, hogy jöjjön ide előre, ő is készült egy PowerPoint prezentációval. Neki nincs PowerPointja, de ettől függetlenül folytatjuk. Azt gondoltam, hogy ön következik, de ettől függetlenül megadom önnek, mint a legfiatalabbnak a szót ebben a körben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt vendégek, tisztelt szakbizottsági tagok, nagyon nagy megtiszteltetés számomra most, mint az Európai Ifjúsági Fórum elnöke itt lenni. Mi 98 nemzetközi civil szervezetet és fiatal szervezetet, fiatalok tanácsát képviselünk, és és Izlandtól, Azerbajdzsánig, Portugáliától Finnországig millió embert képviselünk nekik. Az elnök megkéri a felszólalt, hogy egy picit lassabban beszéljem. Tehát ezeknek a fiataloknak a e, tapasztalatait szeretném önökkel megosztani, azt illetően, hogy az Európai Unió jövőbeni fiatalokra vonatkozó programja milyen legyen. Miért fontos az európai ifjúsági program folytatásáról beszélni. Azért, mert a jelenlegi rugalmas foglalkoztatással kapcsolatos problémákat, a fiatalok munkaerőpiacról való kizárásával kapcsolatos problémákat ez meg tudja oldani, ez tudja a fiatalokat aktív polgárokká tenni. Az Erasmus mindenkinek javaslat nagyon sok lépést tesz annak érdekében, hogy ezeket a problémákat kezeljük, különösen a tanulási, oktatási mobilitással kapcsolatos és a felsőoktatással kapcsolatos kérdéseket oldja meg jól, de nem elégíti ki minden új fiatal igényét, az, az fiatalokkal, fiatalok, fiatal barát igényeket nem teljesíti. A a Fiatalok Lendületben program más európai programokat kell, hogy kiegészítsen, támogatnia kell a fiatalok társadalmi fejlődését és a kulcsfontosságú személyes képességek kifejlesztését. Prezentációmban érvelni fogok amellett, hogy mi miért hisszük úgy, hogy a jelenlegi Európai Bizottsági Javaslat hiányos, és hogy a nyilvános konzultáció eredményének fényében, amelyet a Fiatalok Lendületben programról tartottak, miért gondoljuk úgy, hogy legyen egy új és különálló Fiatalok Lendületben program. Az Európai Ifjúsági Fórum hiszi azt, hogy az Európai Uniónak a fiatalokról szóló politikát gazdasági és politikai prioritásként kell kezelnie. Ma a válság időben válság idejében az európai vállalkozás megerősíti az fiatalokba fektetett erőfeszítés, és ezért támogatjuk azt, hogy a fiatalokba minél többet fektessünk be a formális és a nem formális tanulás szintjén egyaránt, és támogatjuk az ezzel kapcsolatos költségvetés emeléseket is. De azt ne felejtsük el, hogy ugyanaz fiatalok lendületben program értelmes és jó finanszírozott, de az Európai Parlament ugyanakkor azt is aláhúzta, hogy ennek a programnak résztvevőnként, fejenkénti résztvevőre kiszámítva nagyon alacsony a költsége, és ezért nagyon hatékony. És ez pontosan megegyezik azzal, amit Barózó úr mondott, hogy minden eurónak több célú eurónak kell lennie, amely több, célt, több, több célt szolgál. Az Európai Ifjúsági Fórum már korábban is az Európai Parlamenttel együtt követelte, hogy a Fiatalok Lendületben program 2013 után is folytatódhasson, de úgy tűnik, hogy ez most nem tervezi az európai, a Fiatalok Lendületben programban több mint 7000-en vettek részt, és 40%-uk támogatja a program külön programként való folytatását, és a válaszolók, a tanulmány, a felmérés kérdései válaszolók 43%-a válaszolta azt, hogy ő, ő integráltabb meg, megközelítésre van szükség, de külön programra van szükség. Tehát szeretnék külön programnak megtartani ezt az európai programon, és múlt héten ezt megerősítették a Dán elnökség égisze alatt tartott fiatalok konferenci konferenciáján, ahol kijelentették, hogy a fiataloknak egy független mechanizmusra van szükségük az európai fiatalokról szóló stratégia keretében, és ehhez saját költségvetési sor is szükséges, hiszen ez biztosítani fogja azt, hogy a szervezet, illetve nem szervezett fiatalok is felhasználó barát módon férhetnek hozzá a fiataloknak készített programokhoz. A kedvezményezettek legnagyobb része, akik a különböző támogatások részt vesznek, így vélekednek, és ide tartoznak a fiatalok is, azok a fiatalok szervezetei, ifjúsági szervezetek is, és azok a különböző hatóságok is, amelyek ezekkel a programokkal dolgoztak. Mindannyian úgy gondolják, hogy külön programra van szükség, de egyelőre ezeket a véleményeket a bizottság elutasította, nem vette figyelembe. Ezért kérem most önöket, hogy képviseljék az ügyünket. Mit szeretne tehát a fiatalok lendületben program támogatóinak többsége? Szeretnénk egy olyan programot, amely során a bizottság felvállalja különösen a 165-ös cikkel kapcsolatos kötelezettségeit, amely arra vonatkozik, hogy az Európai Uniónak támogatni kell a fiatalok cseréjét és a fiatalok társadalomban való e, részvételét. Az ilyen az ilyen fajta cikkek korábban mindig különösen célzott program révén keltek életre. Tehát most kell egy olyan eszköz, amely segíti ennek a megvalósítását. A fiatalok terén kell egy olyan keretprogram, a fiatalokkal foglalkozó keretprogram, amely ezt lehetővé teszi. Szeretnénk, hogyha a program a fiatalok nem formális képzésére, a fiatalok munkájára koncentrálna, támogatná a fiatalok autonómiáját, és az összes olyan fiatal ifjúsági szervezetet, amely tükrözi az európai sokféleséget. Hogy ezt miért szeretnénk? Mindennek az a lényege, hogy a jövőbeni ifjúsági program mit kell, hogy beteljesítsen, az Európai Unióban élő minden fiatal igényeinek meg kell, hogy feleljen. A nyilvános konzultáció eredményei szerint legelső sorban a társadalmi változások, a fiatalok munkanélkülisége, a diszkriminatív, rasszista vagy idegenellenes viselkedés, illetve a hátrányos helyzetű fiatalok kirekesztettsége, ezek azok a problémák, amelyeket legfontosabb megközelíteni. A különböző vizsgálatok, felmérések megmutatták, hogy a jelenlegi képzési rendszer legnagyobb előtt álló legnagyobb kihívás az az, hogy a fiatalokat fel kell fegyverezni azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel leginkább meg tudnak felelni a folyton változó munka, munkaerőpiacon, illetve a folyton változó tudásalapú társadalomban. Ebben a kontextusban a fiatalok egyre több egyre nagyobb kihívás elé kerülnek, olyan követelmények elé állítják őket, amelyeket a hagyományos oktatási szektor már nem tud kielégíteni. Azon kívül az erő, elöregedő társadalomban nagyobb szükség van a generációk közötti és a rétegek közötti párbeszédre, és a szolidaritásra, a gondoskodásra és a polgárok közötti megértésre is, és itt különösen a fiatalok, fiatalok generációi esnek ki sokszor a látókörükből, és az Erasmus mindenkinek program sem kezeli ezeket a feladatokat. Az európai fiatalok nagyon-nagyon sokszínű csoport, de van egy közös igényük, mégpedig az, hogy autonóm polgárokká válhassanak. Az autonómia azt jelenti, hogy a fiatalok megkapják a szükséges támogatást, forrásokat és lehetőséget annak érdekében, hogy függetlenül tudjanak élni, hogy a saját életüket ők tudják irányítani, teljes mértékben részt tudjanak venni a társadalomban, a politikai életben, az élet minden területén, és tudjanak önálló döntéseket hozni. A formális oktatási rendszerek kezelik ezeket a kérdéseket, de egymagukban nem tudják őket megoldani. A formális oktatás mellett tehát a nem formális oktatásnak is nagyon nagy szerepe van. A fiatalok lendületben értékelése megmutatta, hogy itt az itt folyó tevékenység, ami a nem formális tevékenységekre fókuszál, nagyon jól kiegészíti a többi Európai Uniós tevékenységet és a nyilvános konzultációs aláhúzta, hogy milyen nagy hozzáadott értékkel rendelkezik ez a program, hiszen nagyon sok fontos, olyan fontos a fiatalokat, amelyekkel más programok nem és a fiatalokat tömörítő szervezetek kapacitását nagyon jól támogatja ugyanakkor a kulcsfontosságú személyes képességek sokkal kevésbé mérhetőek, és ezért nagyon nehéz őket megítélni, mérni, sokkal nehezebb, mint a formális oktatás eredményeit a fiatalok tevékenységeik során nagyon értékes, személyes képességeket tudnak szerezni. Például interkulturális érintkezés, emberek kezelése, csapatmunka, önbizalom, fegyelem, felelősségvállalás, vezetői képességek, tervezés képessége, projektmenedzsment képessége, szervezési képessége, koordináció és különböző praktikus probléma megoldó képessége. Ezek az nem formális oktatási formák pontosan azok, amelyek ellátják a fiatal embereket ezekkel. És ez teszi lehetővé azt, hogy megérezzék a gondoskodást, hogy érdem, hogy személyesen érdeklődjenek a problémák iránt, és pontosan ezek azok a készségek, amelyek a formális oktatás által adott készségeket nagyon jól kiegészítik. Tehát egy holisztikus megközelítésben hiszünk mi, és úgy gondoljuk, hogy minden ö, oktatás korábbi tanuláson alapul, és minden oktató együttműködik a tanul, tanítóival. A programban hiányzik a nem formális oktatás ténye, és az ezt ellátó, ezt nyújtani tudó oktatók sincsenek benne, a fiatalok szervezeteit itt nem vonják bele. A nem formális oktatás és szervezett oktatási folyamat, amely a mainstream hagyományos oktatási ö, szervez, oktatási folyamat mellett ö, folyik, ö, de általában nincs róla bizonyítvány. Ennek eredményeképpen a személyek aktívan vesznek részt a tanulási folyamatban. A formális oktatásban nagyon világos, hogy ki az, aki ezt meg kell, hogy tegye. A fiatalok, a nem formális oktatásban ugyanilyen világos ez, hiszen maguk a fiatalok azok, akik megszervezik ezeket a fórumokat, és maguk a fiatalok azok, akik kialakítják ezeknek a tartalmát is. Az ifjúsági szervezetek a leghatékonyabb résztvevők, ők tudják legjobban megállapítani, hogy a fiatalok, különösen azok a fiatalok, akiknek kevesebb lehetősége van, milyen igényekkel élnek. És az ifjúsági szervezetek azok, amelyek leginkább válaszolni tudnak ezekre az igényekre, és olyan E, oktatást tudnak megszervezni, amelyek legtartósabb eredményeket hoznak. Ezt az érvelést alátámasztja a félidős értékelés is, az Fiatalok Lendületben program félidős értékelése. A, az itt résztvevő résztvevők munkáját értékelték, nyomon követő jelentéseket írtak, és lát, látták, hogy mennyire jó eredménnyel jár ez. Úgy gondoljuk, hogy a jövőbeni programot is pontosan erre kell építeni, tehát az ifjúsági szervezetek kapacitását ki kell használni, támogatni kell, és el kell mélyíteni. Annak érdekében, hogy még több és még jobb oktatási lehetőségeket tudjanak nyújtani a fiataloknak, annak érdekében, hogy a kapacitásaikat még jobban ki tudják építeni, és ilyen módon lehetős, lehetővé tegyék a fiatalok számára, hogy önkéntes munkában vehessenek részt, és a tanulási mobilitásban is részt vehessenek. Azon kívül az is kiderült, hogy mennyire nehéz a különböző különböző magas szintű és konkrétan, célzottan meg, megszervezett programokban részt venni. A fiatalok programja hozzá kell, hogy járuljon a fiatalok munkavállalásához, a fiatalok munkavállalási kapacitásának kiépítéséhez, és, a, és itt is az ifjúsági szervezetek játszanak nagyon fontos szerepet. A program jobb lehetőséget kell, hogy kialakítson a fiatal munkavállalók számára fizetett és önkéntes munka terén egyaránt, és itt is az ifjúsági szervezetek feladata az, hogy a jól bevált megoldásokat terjesszék. Tehát meg kell erősíteni a fiatalok helyzetét. Egy nemrégi Euróbarométer felmérés szerint csak 43%-a volt a megkérdezetteknek, aki tulajdonképpen tudta, hogy mi az az európai állampolgár, és csak 32%-uk volt az, aki tudta, hogy milyen jogokkal él egy európai, európai polgár. Az európai ifjúsági szervezetek és a civil szervezetek nagyon aktív szerepet játszanak ennek a gondolatnak az elterjedésében is és ők azok, akik az európai polgárságot a fiatalok körében is fejleszteni tudják. Ezért nagyon fontos, hogy a működési támogatásuk ne csökkenjen. Az Európai Bizottság tervei adminisztratív, illetve működési költséggel nem számoltak a jövőre nézve hanem csak projekt támogatással számol, ami pedig nagyon veszélyes, hiszen a fia, az ifjúsági szervezetek nem csak résztvevők a programokban, ők hozzájárulnak az Európai Uniós politikákhoz, követik őket, hosszú távú pro programokat dolgoznak ki, hosszú távú cselekvéseket dolgoznak, és ők járulnak ahhoz hozzá, hogy a fiatalok az európai társadalommal megfelelő párbeszédet folytassanak. Hogyha nem támogatjuk őket, akkor az alkalmazottaik helyzete is romlani fog, hiszen lehet, hogy bizonytalan munkavégzésre fognak kényszerülni. Ezért az európai intézményeket felszólítjuk arra, hogy az európai ifjúsági szervezeteket különösen célzott támogatásokkal támogassa, ezt ugyancsak aláhúzta a múlt heti ifjúsági konferencia, hogy mennyire fontos a fiatalok, az ifjúsági szervezetek megfelelő finanszírozása. Még e, e, világosan ki akarom fejezni, hogy nagyon fontos a fiatalok lendületben program megtartása, nagyon fontos nekünk, de az nem fontos, hogy ennek ebben a formában maradjon meg. Nagyon fontos, hogy a résztvétel előtti akadályokat eltávolítsuk, hiszen például az administratív terhek és a különböző nagyon bonyolult pályázati eljárások nagyon sok fiatalt elriasztanak a pályázástól. Természetesen fontos az átláthatóság, az administratív tisztaság, de az is fontos, hogy a közpénzeket megfelelőképpen költsük el, és hogy a pénzek oda kerüljenek, ahol a legjobb helyük van. Mert ez lenne a legjobb a, a szakértők és a polgárok számára is. Azt hiszem, hogy mivel lassan kifutok az időből, már csak egy utolsó megjegyzést szeretnék tenni. A jövőbeni program cselekvéseit olyan ifjúsági szervezeteknek kell eh, végrehajtani, amelyek képesek a fiatalok igényeit eh, kielégíteni, hosszú távú eh, tanulási eh, folyamatokat és az ezt, ezeket támogató struktúrákat ki, ki tudják alakítani, és nagyon fontos az is, hogy az önkéntes munkaidővel is számoljunk itt, eh, és ezzel kapcsolatban az Európai Önkéntesek Európai évéből levon következtetéseket sem felejtsük el. Tehát véreható, fennmaradó változásokat kell hozni az európai fiatalok életében. Az Európai Unió büszke kell, hogy legyen arra, hogy a fiatalok programjai eddig jól működtek, és biztosítania kell azt, hogy az ifjúsági szervezetek jól tudjanak ezután is működni, hiszen ez nélkülözhetetlen csatornája az aktív polgárság európai támogatásának, és e előfeltétele annak, hogy egy aktív és befogadó európai fiatalok társadalmát alakítsuk ki, hiszen a fiatal emberek ezt megérdemlik Európában. Köszönöm szépen! Äh, Köszönjük szépen, Péter. Most äh, Wuttig úrnak adom meg a szót, äh, dr. Wuttig úrnak az Erasmus mindenki számára témájában. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt szakbizottsági képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy bemutassam, miről fogok beszélni ebben az előadásban. Szeretnék egy rövid áttekintést adni arról, hogy hol is állunk most, a felsőoktatást érintő programokat, a felsőoktatási uh, fejlesztést illetően, mit értünk el, hol van még szükség javításra, utána pedig kommentálnám az Európai Bizottság javaslatát, természetesen belevé értve azt is, hogy ez a javaslat mennyire felel meg a jelenlegi helyzetnek, illetve a jelenlegi problémáknak. Előadásom végén pedig öt ajánlást szeretnék megfogalmazni a parlament felé. A fős, felső oktatás gazdag világát látjuk ezen az ábrán. Minden kontinenst érint a felső oktatás, és mint ahogy azt látják a második fólián, az Európai, az Európai Unió nagyon sok programja támasztja alá a politikai agendát minden kontinensen. Ezt a sokszínűséget azt gondolom fontos megtartani, és ez meg is fog maradni. Egy rövid áttekintést szeretnék adni az Európán belüli agendáról, amely az Erasmus programban képződik le. Ebben az évben ünnepli a 25. évfordulóját az Erasmus program, és nagyon sok sikert ért el. 3000 résztvevő főiskolás egyetem vesz részt ebben, 2,5 millió egyetemista kapott támogatást ebben az évben, és 300 ezer felsőoktatásban tanító docens vett részt a programokban, és ami még ennél fontos, fontosabb a fenntarthatóság és a rendszer specifikus eredmények szempontjából, a programnak nem csak a szem, az egyes személyekre nézve van fontos hatása, hanem az intézményekre nézve is, a nemzeti képzési rendszerekre és egész Európára nézve is. Végül, de nem utolsó sorban az Erasmus program modellé vált, a regionális mobilitás és felsőoktatási együttműködés területén. Hol vannak még gyenge pontok, hol van szükség a javításra. Egyrészt, ami a földrezi lefedettséget illeti, és erre a pontra még később visszatérek, szeretnénk, hogyha a program modellnebbé válna, hiszen 1987 óta nagyon sok pontban nem változott. Azt gondolom, hogy a programot stratégiai módon kell használnunk annak érdekében, hogy az intézmények számára is nemzetközi szinteret biztosítsunk. Nagyon fontos, hogy a mobilitás minőségét is javítsuk, az ösztöndíjakat javítanunk kell a hallgatók számára, és erre is visszatérek majd, és végezetül pedig az adminisztrációt is egyszerűsítenünk kell, ami a földrajzi lefedettséget illeti. Itt létezik különbség, vannak űrök, 47 eh, országra eh, terjed ki, és az Erasmus ezzel szemben csak 33 országra. A bolonyai folyamatot támogatják eh, ezek az eszközök, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ennek a programnak nagyobb kiterjedtsége legyen, a 27 tagországon felül is kiterjedjen. Ami az ösztöndíjakat illeti, egy jó példát szeretnék kiemelni Németországból. Önök két vonalat látnak, a kék színűt, ez jelzi azoknak a hallgatóknak a számát, akik külföldre távoztak tanulni. Az elmúlt évben 25 ezeret is túllépte ez a szám, és ezzel egy idejűleg látják a piros vonalat, ez pedig a havi ösztöndíjak mértékét mutatja. 2000 2010-11-ben 204 euró volt ez az összeg. Németországban sokkal kevesebb, mint a program kezdetén 87-ben. Hogyha a 200-ról 300 euróra növelnénk, akkor csak Németországban évente 15 millióval több euróra lenne szükségünk ahhoz, hogy mindenki részesüljön ebből a támogatásból. Ami a bizottság javaslatát illeti, a bizottsági javaslat a felsőoktatás szempontjából nagyon sok pozitív és érdekes elemet tartalmaz, ezek közül néhányat szeretnék megemlíteni, a költségvetés megnövelése természetesen, a programkezelés kezelés egyszerűsítése, ennek nagyon örülünk, a nemzetközi felsőoktatási programok létrehozása, ez eh, egy óriási vívmány a főiskolák egyetemek számára a zöld mobilitás masters szinten, hiteltámogatott módon, ezt is jónak tartjuk, illetve a gazdasági együttműködés erősítése a felsőoktatáson belül, ez is egy nagyon fontos elem, amelyet megerősít a bizottsági javaslat. De, és most áttérek egy olyan változás, amely aggájjal töltett bennünket, az összes képzési program integrálása a szakképzésen át minden típusú képzés esetében a bizottság ezáltal bizonyos szektorális programokat ad fel, és a jól bevált program neveket is feladja ezzel. A szektorspecifikus tagozódás helyett egy fellépés specifikus tagozódás valósulna meg, és én el szeretném mondani azt, hogy az ágazati specifikumokra szükség van, erről már ma hallottunk, és szükség van a jól bevált programokra is. Mindezt itt be szeretném mutatni. Az integrációt a bal oldalon látják, az összes olyan programot, amely betagozódik majd az új programba, a pirossal jelölt programok, felsőoktatási programok jobb oldalt pedig az új programot eh, látják, jelenleg az Erasmus for All nevet viseli. Itt egy paradigmaváltásról van szó, bal oldalon látják a program neveket, és a szektoroknál ez egy egyértelmű elkülönülést jelent, a jobb oldalon ezek eltűnnek, és tulajdonképpen itt az összes gyümölcs egy kosárba kerül, nem látjuk a különböző gyümölcsöket úgymond külön-külön néhány általános jellegű megjegyzésem is van, ami a nevet illeti, nem szeretnék beavatkozni a vitába, de eredetileg ez egy rövidítés volt, és eredetileg Mobility of University Students volt a neve. A második megjegyzésem a for all kiegészítés nem kelte olyan reményeket vajon, amelyeket nem tudunk majd teljesíteni. Érdemes ezen is elgondolkodni, hogyha megnézzük a költségvetést bizonyos területeken, akkor ez a kérdés is felmerül, különösen ami a nemzetközi dimenziót illeti. A költségvetéseket definiálni kell az egyes fellépések és ágazatok esetében. A szektoroknál ez sajnos nem valósul meg. A tervezés biztonsága érdekében és a stabilitás érdekében a felhasználók számára nagyon fontos, hogy a költségvetés jelentős arányát a javaslat definiálja majd. A programok egyszerűsítésére igent mondunk, de kérjük azt, hogy akkor ez valósuljon meg mindenki számára. Az adminisztráció, az ügykezelés nem csak technikai jellegű menedzsmentet jelent, eszközök és pénzek menedzsmentjét, ennél sokkal többről van szó, tartalmak átadásáról is, és úgy érezzük, hogy a nemzeti decentralizált igazgatás a tagországok kompetenciájában kell, hogy maradjon. Negyedik megjegyzésem, a programok leírása, és erről is hallottunk már a mai nap során, túlságosan homályos, túlságosan általános, sok minden hiányzik még, de minden bizonyal ezt pótolni lehet majd az idő során. És a felső, felsőoktatási programoknál azt gondolom, hogy a programok talán jobbak is, mint ahogy ezt a szöveg leírja. A felsőoktatási intézmények nagyon optimisták a program kapcsán, hiszen Európán belüli mobilitást integrálnak, illetve együttműködési lehetőségeket biztosítanak, és Európán kívül is lehetőséget biztosítanak az együttműködésre, ami a költségvetést illeti, a felső oktatás jelentős mértékben részesül ebből, a mobilitásra és prioritást fektettek, ezt üdvözöljük, és mi ebből profitálunk, illetve minden, mind a három akció sorból ugyanúgy, ahogy mások is Négy területen reméljük azt, hogy a programnak hatása lesz. Egyrészt a foglalkoztatásra, az európai polgárságra, az egyénekre, másrészt pedig az európai főiskolák, egyetemek vonzó vonzerejének növelésére, ez a struktúrális együttműködéshez is kapcsolódik, de szeretnénk a kapacitásépítést is előmozdítani a világ bizonyos részeim fejlődő országokkal és szomszédos térségekkel. Hát reméljük, hogy ezt a, a politikai párbeszédet a bolonyai folyamat keretében fent tudjuk tartani, de az ázsiai folyamat keretében Ázsiával is folytatni tudjuk ezt a párbeszédet. Azt gondolom, hogy hidat kell építeni az egyes területek között, és ezt az egy életen át tartó tanulás előirányozza. Szeretnék néhány fellépésre kitérni, amelyekre javaslat történt, intézkedésekre javaslat kapcsán. Az üzenet, amely nagyon fontos a felsőoktatási intézmények számára, az az, hogy az Erasmus sikeres részeit tovább viszik. Ez egy nagyon fontos üzenet, és ezek kiegészülnek egy plusz stratégiai megközelítéssel, az úgynevezett stratégiai partnerségekkel. Ezzel a rendszer hatás erősödik. de nem csak az eddigi eszközök lesznek majd meg, különösen ami a tömeges mobilitás előmozdítását illeti, hanem internacionális dimenzióval egészül ki ez a folyamat. Az eddig Erasmus, illetve Erasmus Mundus programok integrálásával valósul meg ez a nemzetközi dimenzió. Ez pedig új, lehet arról vitázni, hogy az Erasmus Mundus maradjon-e meg, vagy ezt feladják-e. Vannak ellenzői és támogatói a névnek. Ez is egy bevált név, az Erasmus Mundus, különösen Európán kívül, és fontos, hogy ezt is megemlítsük. Szeretnék utalni az Erasmus Mundus integrációjára a teljes programba, és én ezt kritikusan tekintem. Itt arra az akcióra gondolok, ahol eddig közös master e, és közös doktorandusz programok valósultak meg. Én hibának tartom azt, hogy a doktorandusz programok a Marie Curie-be mennek majd át, mert hogy e, politikai szempontból, elrendezés politikai szempontból ez helyes, de tartalom szempontjából nem. Először is a doktoron dúszokra vonatkozó szakasz, a harmadik szakasz a bolonyai folyamatnak, és ez nagyon vonzó volt az Erasmus Munduson belül eddig a Masters programokkal összefüggésben, de hát ez a kapocs a két eh, terület között elveszne. Hát fontos, hogy előre elgondolkodjunk, hogy az Erasmus Mundus a Horizon 2020-ba, eh, illetve a Marie Curie programba kerüljön átvezetésre ami a Masters programokat illeti, a hiteltámogatottság innovatív, ezt támogatni kell, hogyha ezt alternatív módon használják fel mindahhoz, amit eddig ismernek, viszont nem helyettesíti a korábbi programokat. Ez egy fontos megjegyzés. Végezetül pedig el szeretném mondani, hogy van egy olyan terület, amely szintén aggodalommal tölt el, de ezen még gondolkodni lehet, a Tempus Alpha és az Edulink integrációja. Ezek az International Higher Education Capacity Building intézkedésbe kerülnek át, és a szomszédsági régiókra helyeződik majd a súlypont. Politikai szempontból mi ezt helyesnek tartjuk, de bizonyos tempos országok ki fognak esni, Közép-Ázsia például, ami a másik területet illeti, az alfát és az edulinket. Itt azon is el kell gondolkodni, hogy az egy, eddigi programok súlypontja Latin Amerikában és Afrikában volt, felmerül bennük a kérdés, hogy hol marad Ázsia, hiszen Ázsia nagyon fontos kontinens, amely egyre inkább fontosabbá válik Európa és Ázsia között, illetve az együttműködést, illetően nem szabad erről a kontinensről megfeledkezni. Vannak aggájaink, amelyeket a felsőoktatás jelzett is, és én ezeket kérdésként fogalmaztam meg itt a szlájdon. Úgy érezzük, hogy a láthatóságunkat veszítjük el ezzel, illetve mint program tulajdonosok változik meg a szerepünk. Fontosnak tartom a szektor specifikus megközelítés helyett egy akcióorientáltabb megközelítést, de felmerül ez a kérdés, hogy ezzel több adminisztratív akadály is gördül le a programok elében. Ez nagyon fontos az egyszerűsítés miatt. Ez azt jelenti -e vajon, hogy versenyhelyzetbe kerülünk-e más intézményekkel? Ezt nem szeretnénk, és nem gondolom, hogy ez a bizottság célja lett volna. A negyedik kérdésem pedig, ami a hosszú távú tervezést illeti, és a stabilitást veszítünk -e ebből. Ezekre szükségünk van azért, hogy intézményes szinten tudjunk bekapcsolódni a folyamatba. Ez a szektor és költségvetések eh, rögzítéséhez kapcsolódik a jogi szövegben. Azt gondolom, hogy stratégiai megközelítése van szükség, és elképzelhető, hogy egy kompromisszumot tudnánk kialakítani mindabból, amit a bizottság javaslott, a három, javasolt a három akció sorból, a szektor specifikumot megtartva. A két dolog egymást kiegészíti csodálatos módon, és nem mond ellent egymásnak. Szeretnék öt ajánlást megfogalmazni, amelyek tulajdonképpen az összefoglalómat is képezik. Fontosnak tartom, hogy Európát erősítsék meg, kifelé és befelé tekintve is ezekkel a programokkal, és támogassák, kérem, a bolonyai folyamat céljait, nem csak az Európa eh, 2020 stratégia céljára gondolok egy ambiciózus költségvetést irányozzanak elő azért, hogy a bevált dolgokat tovább lehessen vinni, az új dolgokat eh, hozzá lehessen tűzni ehhez, és eh, ki lehessen bővíteni a programokat, illetve a hozzáférést is bővíteni lehessen. Azt gondolom, hogy jobb ösztöndiakra van szükség, az elismer, elismerést javítani kell, és a speciális igényekkel rendelkező emberek igényeit is jobban figyelembe kell venni, illetve jó finanszírozást biztosítani a számukra azért, hogy jobban tudjanak részt venni. Fontosnak eh, tartom a bizottság akcióorientált megközelítése mellett az eddigi bevált szektorspecifikus megközelítés megtartását. A negyedik ajánlásom nagyon fontos, hogy definiáljanak egy fontos, minimális költségvetést azért, hogy a tervezés biztonsága és a stabilitás ne sérüljenek. Tegyék egyszerűvé a programokat, átláthatóvá, felhasználóbaráttá, és a döntést pedig hagyják a decentralizált programadminisztrációval kapcsolatban a tagországokra. A felső oktatás szempontjából ez a javaslat nagyon sok szempontból érdekes, de kiegészítése fontos, és ez fogja kialakítani majd a jövőben generációk számára az EU oktatási programjait. Köszönöm. Dr. Köszönjük szépen Butik professzornak. Az a benyomásom, hogy már beszéltünk egymással korábban is. Most pedig Zálberg úrnak adom meg a szót, hogy ő is elmondhassa a prezentációját. Madam Chair. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kapok, hogy beszélhessek itt önökhöz a mai napon. A három előttem szóló után én egy kisebb országnak a véleményét adom elő, egy északi országét, és azért vagyok itt ma délután, hogy az Európai Ifjúsági és kutat, képzési programot két perspektívából fogom megközelíteni. A SIMO elnökeként Helsinkiből jöttem, és ez a Nemzetközi Mobilitás és Együttműködési Központ egyébként. 130 munkatársal dolgozunk, és a Finn minisztériummal, kulturális és oktatási minisztériummal együttműködve végezzük a munkánkat. Vannak különböző finanszírozási sémáink, amelyel támogatjuk a oktatást és az ifjúságot. Az elmúlt évtizedekben a az oktatásba is befolytunk természetesen finanszírozás révén. Magam részéről tanár is voltam, a szakpolitikát is alakítottam, és ezért megtanultam értékelni azt, hogy a nemzetközi esedés tulajdonképpen ebben a komplex és egyre szövevényesebb világban mindenképpen lényeges. Dolgoztam szakértőként az OECD-nek és a világbanknak is, és ez megmutatta nekem, hogy az európaiak tulajdonképpen mindenhová elértek már a világon. Egy szisztematikus megközelítéssel fogok beszélni a programról, úgyhogy egy kicsit más az aspektus, mint az előttem szólóknál. A program gazdasági és szociális kohézió, a jólét és a béke és a boldogság szempontjából is egy nagyon lényeges program, és éppen ez itt az emberekbe történő beruházás, úgy, úgy mondjam, a jövőben is ugyanolyan fontos. 250 évvel ezelőtt a tudásba való beruházás tűnt már akkor is a legjobb érdeknek, ezt már Benjamin Franklin is tudta. És az emberekbe való beruházás tulajdonképpen valóban a legjobb hosszú távú befektetés. Nos, ebben a kontextusban kell majd az új Európai Uniós programot megvizsgálnunk, tehát az Erasmus for All, ahogy a jelenlegi nevén szólítjuk a programot. Nyilván jelenleg senki sem tudja, hogy milyen lesz majd a világ a következő hét évben, és a világ körüli fejlemények majd milyen hatással lesznek Európára. Egy dolog, amit biztos, az az, hogy többen lesznek a fiatalok közül is, akik munkát keresnek az európai munkaerőpiacon. Becslések szerint ugyanis a fiataloknak csak egy része számára lesz munka. Ugyanakkor öregszik a társadalom, idős polgártársainknak a száma nőni fog, akik, akik tulajdonképpen a korábbi generációkhoz képest képzettebbek és fittebbek. A mobilitás, a diverzitás Európában is növeli azt, hogy annak az esélyét, hogy nagyobb legyen a, a konfliktus az érintett emberek között, akár az erőszak, és ezek mind olyan problémák, amelyeket figyelembe kell vennünk. Finnország, ugyanúgy, mint ahogy a szomszédos északi országok, nagyon sokat kapott attól, hogy az európai ö, oktatási, képzési és ifjúsági programokban részt vett az elmúlt két évtizedben. Az Erasmus program 92-ben indult, 150 diák döntött akkor úgy, hogy Finországba jön az Erasmus csereprogram keretében. Ma már 6000-nél is több ilyen diák van. És ugyanilyenek a trendek a többi program vonatkozásában. Az Európai Uniós programok régebben is és most is kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy a transnacionális együttműködés és mobilitást fenntartsák Finnország és Európa többi része között. Példát mondok. Kettőből egy a kimenő és a háromnegyede a bejövő ö, diákoknak Erasmusszal ö, kerül a helyére, aztán a szakképzésben és a, az üzleti szférában a Koméniusból a háromnegyede jön a diákok, a fele jön a diákoknak. Vannak további programok is, ahol nagyon kiemelkedő statisztikákat tudok még mondani, és ez azt gondolom, hogy pozitív eredmény. Ez a javaslat, amit ma tartalmazunk, tül, ma megvitatunk, tulajdonképpen a kontinuitást tűzte az ászlajára. Ezen felül azonban ez a javaslat aláhúz annak a jelentőséget is, hogy a képzésnek, az oktatásnak és az ifjúságnak milyen fontos szerep jut az Európa 2020-as stratégián belül. A finanszírozás tehát mindenképpen üdvözlendő és szükségszerű is, hogy a gazdasági és társadalmi célkitűzéseket meg tudjuk valósítani. Ugyanakkor vannak azért gyenge pontok is a jelenlegi javaslat megszövegezésében. Hagy térjek most majd rá ezekre a kulcsfontosságú kérdésekre, legalábbis a finn aspektusból. Azt kell mondanom, két területre koncentrálhatjuk ezeket az aggályokat. Egyrészt üdvözölnénk, hogyha jobban fókuszálnának az élethosszig tartó, életen át tartó tanulásra, azaz ez lenne a program egyik legfontosabb gondolata. Hiszen óriási kihívással találkozik ma Európa, és ez holnap is így lesz, a jövőben is így lesz, ahogyan ezt ugye elmondták az előttem szólók is. Vannak képzett fiatalok, akik kilépnek a munkaőpiacra, munkát szeretnének találni, de a szakképzés és a képzés szerepe abban, hogy mekkora szerepet játszik ez majd a munkahelyteremtésben és a munka megtalálásában, ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni. Azt gondolom, hogy több lehetőséget kell biztosítani a felnőttek számára is, hogy tovább képezhessék magukat, és e tekintetben, sajnos ami a felnőtt oktatást illeti, mélyen hallgat ez a dokumentum, pedig itt óriási tart, potenciálok rejlenek még a társadalomban. Egy másik nagyon fontos dolog, az iskola az egyetlen olyan intézmény, amely egy teljes korosztályt lefed, akik az jövő európai polgárai. Éppen ezért a közös európai dimenziót jelentő kérdéseket sokkal konkrétabban kellene megcélozni. A legtöbb európai országban a fiatalok azért a, az előttük dolgozókkal, szakértőkkel, hozzáértőkkel együtt tudnak dolgozni, az ő hitüket, az ő értékeiket nagyon korai életszakaszukban megismerhetik és elsajátíthatják. Tehát az együttműködés és a mobilitás, független attól, hogy milyen iskoláról is beszélünk, mindenképpen már fiatalkorban elindítandó. Aztán az ifjúsági korosztály, az ifjúság korosztálynak is ennek az ágazatnak fontos eleme a az együttműködés, az aktív polgárság, a partnerségi kapcsolatoknak a kialakítása, ez fontos volt már a korábbi programokban is. A jelentés, a tervezetet azonban lehetne még javítani az előbb említett aspektusokkal. A jövőbeni program inkább kellene, hogy holisztikusabb legyen, kiegyensúlyozottabb a tekintetben, hogy a különböző célcsoportoknak az érdekeit jobban figyelembe veszi. Az ifjúsági ö, aspektus tekintve egy külön fejezetre volna szükség, külön ö, költségvetési sorral a felnőtt oktatás tekintetében. Az új szabályozás tekintve a költségvetési allokációkat célcsoportokra kellene lebontani, és természetesen minden szektort figyelembe véve megfelelően kellene a, büdzsét meghatározni. Ugyanis, hogyha ez nem így lenne, akkor nem is tudjuk, hogy a program hogyan is fog kinézni. Fontos továbbá az, hogy harmadik országokkal való együttműködések mindenki számára nyitottak legyenek, hiszen Európa jövője többek között ugye a külső kapcsolataitól, illetve hát a szomszédos országaival való kontaktusától is függ. A diákjaink, legyen szó itt fiatalokról vagy felnőttekről, kell, hogy tudjanak kialakítani kapcsolatokat nem csak Európában, hanem az európai határokon kívül is. Nem szabad itt izolálni magunkat a világtól, illetve hát az európai határokon túlélőktől. Ez egy nagyon rövidlátó megközelítés lenne, és az, hogy a harmadik országokkal való együttműködést a felsoktatásra és az ifjúsági területekre korlátozták, ez nagyon korlátozza a lehetőségeket. Mint ahogy korábban mondtam már, nehéz most látnunk, hogy milyen lesz majd Európa a jövőben. És lehet, hogy az észak-afrikai partnereink a szakképzési együttműködésben nagyon sokat profitálhatnak. Vagy az európai iskolák is jobban járnának, hogyha például keleti partnerségi országok beli iskolákkal működnének együtt, vagy más szakértőkkel, tapasztalt kollégákkal a világból. Az Európai Parlament támogatásával az ifjúság tulajdonképpen különböző módon lépett fel az emberek közötti partnerségekben, a az NGO-kban, a határaikon túl is, és a világ egyéb területein is de tartunk attól, hogy a pénzügyi terv jelenlegi számok ismeretében ez már, ezt már nem fogja megengedni a jövőre nézve. Úgyhogy az új programban mindenképpen a harmadik országok felé nyitni kell, még hozzá minden ágazat tekintetében, nem csak az ifjúsági és felsőoktatási programok kontextusában hiszen, mint ahogyan mondta, megjósolhatatlan változások elébe néz, nézünk, miközben a partnerségek és együttműködésekre való igény egyre nagyobb. Elnök asszony, ezen háttér előtt most rátérnék még a nemzeti ügynökségek kérdésére a finn aspektusból. Mi úgy gondoljuk, hogy az Erasmus programnak vannak gyenge és erős pontjai, és ezekről érdemes szólni. Egy párat hagy említsek meg. Először is úgy gondoljuk, hogy ez a az egyszerűsítés és áramvonalasítás mindenképpen pozitívum a program kapcsán, hiszen a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a jelenlegi programokban nagyon sokféle tevékenységi területre koncentrálnak, és ezért a hatásuk sem olyan ö, kiugró. Nyilván más mondjuk az egyetemeknek az igénye, mint a különböző ifjúsági csoportoké, mégis úgy gondolom, hogy azért ö, a racionalizáció célszerű lenne, főleg itt a végrehajtás és az adminisztráció tekintetében. Az egyszerűsítéssel a fogyasztók érdekeit szolgálnánk, és ez a jelen gazdasági helyzetben is egy nagyon fontos aspektus. A decentralizáció esetleg jobb hatást fog kifejteni, és az adminisztrációt is javítja. Amikor az első oktatási, képzési és ifjúsági programok a 80-es évek végén és a 90-es évek elején indult, akkor a legtöbb programot itt Brüsszelből igazgatták, tehát centralizáltan ment mindez. Aztán a projektek kiválasztása és a projektmenedzsment folyamatosan a nemzeti hatóságok és ügynökségek felé került át. Ez a megnövekedett decentralizáció, a programok, projektek kiválasztása és menedzselése kapcsán azt gondolom, hogy kétségtelenül óriási előnye a jelen programoknak, hiszen jobban hozzáférhetővé váltak a programok a célcsoportok számára, és a hatékonyságukat is növelte. És ezt a trendet mindenképpen folytatni kellene. A program javaslat azonban nem fogalmaz világosan e tekintetben, és azt hiszem, hogy itt érdemes lenne konkrétabban fogalmazni. A mobilitási intézkedések és a stratégiai partnerségek is remélhetőleg ilyen decentralizált módon fognak majd működni. Harmadik dolog, a hatékonyság és a konzisztencia kérdése a különböző programok kapcsán. Finországban egy egyetlen nemzeti ügynökség a SIMO menedzseli, és a, a Simol tulajdonképpen nagyon jól bevált gyakorlatként emlegetik a, a, az ifjúsági és oktatási programok kapcsán. A különböző elemeket koncentráltunk egy ö, ügynökségbe ö, feladatként, és ez szerintem jó példa lenne más országok számára, hiszen a mobilitás, az együttműködés ö, nagyon jól működni, tulajdonképpen a nemzeti ügynökségeknek a tanácsadó szerepét és a szakértői mi voltát is meg tudjuk ezáltal mutatni, és az európai célkitűzések is jobban megvalósíthatók. Persze a nemzeti ügynökségek, amelyek végrehajtják az európai programokat, nagyon sokszor úgy végzik ezt a munkát, hogy a napi rutinjukon felül kell, hogy ezeket a feladatokat ellássák. A SIMO például a belföldi eszmecserében is részt vesz a finn társadalmon belül, és megpróbáljuk azt is feltárni, hogy hogyan lehet a mobilitási és együttműködési programokat még jobban kiértékelni. Azt is megpróbáljuk felmérni, hogy az új fiatalok, az új programok révén a fiatalok mit tanulhatnak a különböző programokbeli részvételük révén másoktól, főleg, hogyha ezeket ugye európai pénzekből finanszírozzák, ezeket a programokat. Elnök asszony, azt gondolom, hogy az európai oktatás és képzési programokhoz mindenképpen hozzájárultak ezek a programok, a, ezzel előmozítva a saját társadalmainkat és ezen belül a ifjúságot is hozzájárulnak tulajdonképpen a versenyképességünkhöz az unión belül, ugyanakkor helyzetbe hozva azokat, akiknek kevesebb az, az esélyük, mint másoknak. A programok azért mondjuk el, hogy azon kevés eszközök közé tartoznak, amelyel el tudjuk érni az európaiakat. Azt gondolom, hogy ezáltal egy új generáció nőhet föl, amely nyitottabb a mások kultúrájára, toleránsabb, nyitottabb a világra, és talán kevésbé xenofób, idegen gyűlölő. Az európai ö, polgárságban aktívabb ö, személyekről beszélünk. Nyilván az oktatás, a a képzés és a fiatalság nem csak Finország, hanem az északi országok számára is egy nagyon fontos dimenzió, fontos európai dimenziót jelent, és ez az északi dimenzió, azt gondolom, hogy egy különleges dimenzió, egyrészt a földrajzi, mi voltánál fogva, és amiatt is, hogy meg, milyen a részvételünk az ilyen programokban. Azt hiszem, hogyha egy ilyen kisebb európai költségvetés helyesen használunk föl, hatékonyan használjunk, használunk föl, akkor, és így sikeresek vagyunk, akkor ezt nem csak a saját házunk táján, hanem az egész európai térségben kamatoztatni tudjuk, mint tudást. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk, kaptunk hideget, meleget, dicséretet és kritikus megjegyzéseket egyaránt, és szerencsére a végén egy utalás is elhangzott, azzal kapcsolatban, hogy az idősödő társadalom is figyelembe vendő. Sajnos csak négy szakértőt tudtunk meghívni, nyilván jó lett volna olyan vendéget is fogadnunk, aki a Grundtvig programot képviselte volna, de majd én akkor ezt megteszem, és örülök azért, hogy pár mondat erejéig ön is utalt erre. A következő évek problémái, akár szembesülünk majd ezzel, akár nem, mindenképpen összefüggnek ezzel, és nem lehet elmenni mellette. No, hát kérem szépen majd, hogy rövidre fogják a kérdéseiket, hogy legyen idő a mm, válaszokra is. Negyelova képviselő asszony kap elsőként szót. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen. Szeretném minden szakértőnek megköszönni ezt a nagyon részletes és jó előadás sorozatot. Lehet, hogy egy picit el is vettem, vesztem a prezentációk között, hiszen szerintem Matyasics úron kívül nem nagyon volt senki, aki javaslattal élt volna az Erasmus mindenkinek programról. Tehát az első kérdésem az lenne, hogy mit szeretnének változtatni a programon annak érdekében, hogy a prioritásaihoz, prioritásaikhoz közelebb álljon meg kell változtatni esetleg a címet, vagy a prioritásokat, hogy lehetne fejleszteni ezt a programot. Második kérdésem pedig, a, úgy tűnik, hogy a bizottság javaslatában nincsen megfelelőképpen képviseltetve minden korosztály, ez számunkra nagyon fontos. Harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy a program finanszírozása vajon tényleg megfelelő-e, és hogy segítenie fog abban, hogy egyre több embernek legyen hozzáférése a támogatáshoz és az oktatáshoz. Gondol, úgy gondolják a szakértők, hogy ez így valóban működni fog és meg, megvalósítható. Köszönöm, mondja az elnök, Hánó a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Igen, az valóban okos lenne, hogyha röviden tennénk föl a kérdéseket. A programmal kapcsolatban lenne egy-két kérdésem. Azt tudjuk, hogy a költségvetést 70%-kal megnövelik, ez számunkra nagyon nagy jelentőségű, de a program tartalma nem kevésbé fontos. Fontos megértenünk, hogy ezeket a programokat embereknek teremtették, és nem az adminisztrációnak. Én a következőre gondoltam. Az egyik felszólaló, az egyik előadást tartó szakértő azt mondta, hogy most egy paradigmaváltás kellős közepén tartunk. Hogy is mondjam? Úgy értettem, amit mondott, hogy most egy kicsit eltávolodunk a kis üzletek világától a nagy szupermarketek világához. És az előadó ezt negatív jelenségnek értékelte. Hát, hogyha valóban érdekel minket, és foglalkoztat minket az élethosszig tartó tanulás, akkor ez a szupermarket alternatíva nem ad tulajdonképpen jobb lehetőséget arra, hogy mindenki saját maga meg tudja találni az, azt, amire igénye van? akkor ez nem azt jelenti, hogy mindenki megtalálja saját igényeinek megfelelő oktatást és képzést, és így tud hozzáadni oktatáson, képzésen keresztül hozzáadott értéket a saját életéhez. Valóban paradigmaváltás folyik most, és talán jobban kellene azt hangsúlyoznunk, hogy az emberek embereknek, az emberek számára készült ez a program. Ne legyenek olyan fontosak az administratív vonásai. A Comeniusszal kapcsolatban megkérdezem, hogy a Comenius valóban sikertörténetnek tartható? Spilgam doktort kérdezném, ugyanis én arra gondolok, hogy a Comenius talán nem teremtett olyan hozzáadott értéket, amelyet elvártunk tőle. Természetesen az utazás mindenkinek jót tesz, az iskoláknak is, de lehet, hogy a legjobban bevált gyakorlatok kicserélését jobban kellene hangsúlyoznunk, hogyha elképzeljük a PISA tanulmányt és ennek helyzetét, akkor lehet, hogy az oktatás szintjét általánosságban véve kellene emelnünk. Én úgy gondolom, hogy a Comenius ezt nem érte el. És az alap képzésnek is hozzáadott értéket kellene, hogy kapnia ezekből a programokból. Elnök asszony, ezt szeretném megvált, megvált, szívesen megválaszolnám, de most nem én vagyok a szakértő. Repó úr a következő hozzászóló. Hölgyem, köszönöm szépen a szakértők véleményeit. Finn vagyok, és ezért egy részlethez szeretnék hozzászólni. Az egyik hozzászóló a kölcsöngarancia, hitelgarancia eszközt említette. Az igaz, hogy már a Bolonya program keretében is egyetértettünk abban, hogy minden államnak saját magának kell megteremteni a nemzeti hitelgarancia, szer, hitelgarancia rendszereket a diákok számára. Az európai tagállamok nem egyformák. Vannak olyan államok, ahol vannak ilyen hitelgarancia programok, de most az a kérdés, hogy ezt vajon elég vonzónak találják-e a diákok? Én azt hallottam, hogy a diákok érdekképviseleti szervezetei úgy gondolják, hogy nincs szükség ilyen rendszerekre. Valaki azt említette, hogy nagyon sok nagyon sok hallgató, diplomás hallgató munkanélkülivé válik, és ez különösen a pénzügyi válság fényében nagyon nagy katasztrófa lenne. Aztán az is probléma, hogy nem minden tagország, nem minden bankja hajlandó részt venni egy ilyen hitelgarancia rendszerben. Tehát az is kérdés, hogy hogy lehet ezt az új típusú kölcsönt, ehhez az új típusú kölcsönhez hozzáférni a különböző tagországokban. A bizottság hogy fog reagálni azokra az aggodalmakra, hadd fogalmazzak úgy, az emberek attól félnek, hogy ez a jelenlegi, ezek a jelenlegi programok, amelyek sikeresek voltak, esetleg majd nem folytatódnak. A bizottság hogy fogja figyelembe venni a, a, a korábbi iskolákhoz képesti továbbtanulást? Hát ezt a bizottságtól kell megkérdezni, a szakértők nem tudnak ezzel foglalkozni, lehet, hogy fél, félreértették a kérdést. Minden esetre most Koszta asszony következik. Eh, molto gli esperti. Köszönöm én is a szakértők előadásait, nagyon jó minőségű, nagyon világos előadásokat tartottak, eh, és meglehetős következtet következetesség is jellemezte a különböző előadásokat. Integráltabb megközelítésre van szükség, ezt mindenki hangsúlyozta. Vannak bizonyos kritikus pontok, amelyek nagyon jelentősek. Úgy gondolom ezért, hogy néhány kérdést tennék fel a, kép, a szakértőknek, például a program nevével kapcsolatban. Lehet, hogy kommunikációs szempontból nagyon hatékony, de lehet, hogy torzító hatással van a tartalmat illetően. Legalábbis nekem ez a véleményem. Tehát megkérdezném az ifjúsági fórum képviselőit, hogy a következő két dologról mi a véleménye. a mozgásban az ifjúság, illetve a fiatalok lendületben önök szerint autonóm kellene, hogy legyen. Tehát, hogy mind a két programról úgy vélik, hogy autonóm kell, hogy legyen. Na most a mesterképzésekkel kapcsolatos támogatások. Ez egy pozitív elem, úgy tudom, úgy tudom, ha jól értem, akkor ez egy új lehetőség. Nem a meglévő támogatásokat helyettesíteni, hanem egy olyan garancia alapot jelent, amelyből lehet támogatni a mesterképzéseken résztvevőket. Mi erről a véleménye az ifjúsági fórumnak? Aztán azt is hallottuk, hogy az olasz fiatalok azt mondják, hogy szeretnének egy olyan vegyes lehetőséget, amelyben saját maguk is garanciát vállalhatnának, de kapnának is tandíj, illetve ösztöndíjakat. Erről mi a véleményünk? A szakértőket azon kívül még megkérdezném arról is, mégpedig a hosszú, az élethosszig tanú, tartó tanulás fontossága fényében. Ugye a Koméniusz az általános iskolákra összpontosít. Itt a bizottság is, bizottság véleménye is fontos lenne. Nem lenne jobb, hogyha az iskola, különböző iskolaszinteket nem kevernénk, hanem ezeket külön kezelnénk? Azt hiszem, hogy a, a, az intézkedések szektorokra bontása olyan megközelítés, szerintem legalábbis, amely horizontálisan működik. A bizottság egyszerűsíteni szeretni, szeretne, de ez ne csak azok számára legyen egyszerűsítés, akik a rendszerben dolgoznak. felejtsük el, hogy az ösztöndíjaknak hosszú távú értéket kell képviselniük. Nagyon nehéz a, ugyanazt a megbecsülést kiépíteni, amelyet a jelenlegi programok már elnyertek maguknak. A különböző közösségekben dolgozó nagyon sok szakértő beszélt már erről, de azt hiszem, hogy még soha nem hallgatta igazából senki meg őket. Becker kolléga a következő felszólaló. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a szakértők előadásait. Nagyon informatív anyagokat készítettek a meghallgatásra. Nagyon röviden szeretnék egy pontot hangsúlyozni, és ez eh, elvárásaimat is kifejezésre juttatja. Például az Erasmus Youth Participation új fejezet, illetve más hasonló jellegű fejezetek kompatibilisek mindazzal, ami ma a valóságban létezik. Az osztrák eh, példa alapján létezik egy eh, ifjúság szövetségi képviselet, és ők egy eh, az teljes országot lefedő hálózatot építettek ki nem elfogadható az, hogy egy kész struktúra megváltozott feltételek mellett a peremre szoruljon. Hát azt gondolom, hogy itt még tisztázni kell bizonyos pontokat. A második megjegyzésem. Azt gondolom, hogy bizonyos területeken a mobilitás magasan szerepel a listán, viszont a célkitűzések, amelyeket az Európa 2020-as stratégia kulcs célként definiál, nem csak kizárólag a mobilitást érintik, mint például az iskolából kimaradók aránya. Nem gondolom, hogy minden egy gyógyír megoldásként a mobilitás megoldhatna ezt a problémát, illetve a az egyetemet főiskolát befejezők arányánál. Itt sem mindenre megoldás a mobilitás. Eljött annak az ideje, hogy ezek a koncepciók és programok egy olyan témával foglalkozzanak, amit például Barroso elnök Bécsben egyértelműen benchmarkként nevezett meg a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben, ez pedig a duális képzés. Azt gondolom, hogy itt világosabb, egyértelműbb hivatkozásokat kell megfogalmazni, és ezeket eh, explicit módon kell körülírni. Köszönöm. Grazie, Presidente. Eh, solo un bre- un bre- Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy más kollégákkal együtt, jó magam is, amely emellett álltam ki, hogy az erasmus bővítsék ki, a fiatalokra és a gazdaságban, illetve az igazgatási apparátusokra a fiatalok egy olyan társadalmi projektet eh, próbálnak meg kialakítani, amely különbözik a szüleik által ismert modelltől. Ez az új technológiáknak köszönhető. A szakértőkhöz szeretnék fordulni, illetve a bizottsághoz, és van egy kérdésem. Hogyan lehet szorosabb kapcsolatot teremteni a fiatalok, illetve azon új mód között, ahogyan a fiatalok bekapcsolódnak a politikai életbe az új technológiákon keresztül. Az európai programokban hogyan lehet tekintettel lenni ezekre az új technológiai lehetőségekre? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek az előttem szólókkal. Valóban fontos az, hogy a fiatalok az Erasmus és a Comenius programok segítségével továbbképzésben vehessenek részt. Ez azonban nem csak a fiatalok számára fontos, Fontos, hogy a fiatalok a saját eh, életükön érezzék az európai építményt, illetve azt, hogy ennek milyen előnyei vannak, például az oktatásképzés, képzés területén. Éppen ezért szakértőkhöz szeretnék fordulni. Milyen kritériumokat kell rögzíteni akkor, amikor az európai tagországok eh, képzési intézmények, illetve gimnáziumok helyzetét az európai intézményeken keresztül szeretnénk javítani. A mi szakbizottságunk, a Lockhart jelentést, a Kavada jelentés az elmúlt években ezekkel a témákkal foglalkoztak, és meg szeretném kérdezni, hogy az érettségiben szeretnének egy speciális szakot bevezetni, például az európai intézmények működéséről az Európai Unió történetéről, céljairól, annak érdekében, hogy a fiatalok jobban tudják azt, hogy milyen célokat követünk, és annak érdekében, hogy ez a távolság az európai fiatalok és az európai intézmény között csökkenjenek. Köszönöm szépen, Boris kolléga. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani az összes szakértőnek nagyon jól leírták a saját területeiket, és külön köszönetet szeretnék mondani a Youth in Action képviselőjének. Több száz e-mailt eh, kaptunk, és számos eh, ifjúsági szervezettel találkozunk a saját térségünkben, hiszen jelentősek az aggályok a változtatások miatt. A szülők eh, körében, az iskolák körében, és azt is látjuk, hogy az oktatási miniszterek aggódnak a változások miatt. Természetesen válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy miért integráljuk ezeket a programokat. Azt gondolom, hogy a Horizon 2020-as program céljai figyelembe veszik a demokráciai változásokat, nagyon sok probléma van a kompetenciákkal, a jelenlegi iskolák nem tudják követni a változásokat azokat a változásokat, amelyek nagyon gyorsan valósulnak meg a válság miatt, illetve az információs technológiai változásokat is nehéz követni, és nagyon nehéz munkahelyet teremteni a fiatalok számára, hiszen az iskolák nem tudják garantálni a későbbi állástalálást. Nagyon jó nevekkel a Comenius Grundvig Erasmus – nagyon jó programok, akkor miért van szükség mégis változtatásra? Elfogadom a bizottság érvelését, a programok integrálása, a folyamatok egyszerűsítésére nagyon fontos, hiszen nagyon fontos, hogy a kedvezményezetteket szolgáljon minden, illetve a programok céljait. Éppen ezért választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy jobb-e, ha ezeket a programokat külön tartjuk, illetve jobb-e az, ha létezik egy elnyő program legyenek-e egymástól független autonóm programok, a Comenius, a Grundvig például. Ezekre nagyon szüksége van az idősebb polgároknak a Leonardo, hozzájárul a különböző kompetenciák erősítéséhez. Tudjuk azt, hogy az iskolán kívüli oktatás is nagyon fontos. Ezt a fiatal generáció képviselője meg is említette. Ez legalább annyira fontos, mint az iskolán belüli munka. Nem tudom, hogy önök hogyan látják ezt a kérdést, de én szeretnék garanciát látni arra, hogy minden egyes program autonóm, és legyen költségvetési garancia is, illetve fontos, hogy garantált legyen, hogy következménye, utánkövetése van ezeknek a programoknak. Mit gondolnak, lehetne egyetlen ernyő program például? Elnök Pitál a képviselő mögött nem találom sajnos a nevét, megpróbáljuk ezt folyamatosan megtalálni, de nem találjuk a nevét. Kérem, mutatkozzon be. Kasztelló képviselő vagyok, és Írországból érkeztem, új képviselő vagyok. Köszönöm szépen elnök asszony lehetőséget adott a felszólalásra. Nagyon fontos ez a téma számomra, hiszen tíz évig voltam egy nemzeti ügynökség vezetője, és vannak tapasztalataim a programokkal kapcsolatban. Sajnálom, hogy eh, nem érkeztem az elején meg az ülésnek, egy másik ülésen kellett részt vennem. De hallottam néhány felszólalást. Elnök asszony, el szeretném mondani, hogy egyetértek a programok nevével kapcsolatos megjegyzésekkel. Tisztában vagyok azzal, hogy sok évet töltöttünk azzal, hogy a Leonardo Comenius egyéb programokat felépítsük, és nem gondolom, hogy mindent az Erasmus alá tudunk helyezni. Az Employment Szakbizottságban beszéltünk a fiatalok munkanélküliségéről, illetve arról, hogy 7,5 millió munkanélküli fiatal van Európában, és beszéltünk néhány megoldási lehetőségről is, illetve néhány programról. Felmerült a szakképzés és a szakképzés hiánya, a szakképzés attraktivitásának hiánya. Meglepett az, hogy minden képviselő ma délelőtt megemlítette az Eura Erasmus, de senki nem említette meg a Leonardot. Tehát azt gondolom, hogy itt zűrzavar van, de fontos, hogy ezeket megtartsuk. Támogatom mindazt, ami elhangzott a külön ifjúsági programok megtartásával kapcsolatban. Legyen egy csak a ifjúságnak fenntartott program, amely az informális és formális ágazatra is kiterjed. Hiányos a mobilitás a felnőtt tanulás területén, illetve az iskolák között is. És azt gondolom, hogy ez egy olyan ügy, amelyel feltétlenül foglalkoznunk kell. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetőségem van a vitán részt venni, és elnök asszony, meg szeretném kérdezni azt, hogy hogyan tudok hozzájárulni ehhez a témához még jobban. Kedves kolléganő, a folyamat elején állunk, a jelentésemet júliusban fogom bemutatni hivatalosan, és a teljes szünidő alatt elgondolkodhat azon, hogy mit szeretne változtatni, de nem gondolom azt, hogy nagyon sok változtatás javaslata lenne az én anyagommal kapcsolatban. Kamari úr kap szót, utána a válaszokat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is köszönetet szeretnék mondani az előadóinknak. Sok minden, amit ma hallottunk, lefedi azt a vitát, amit már itt a szakbizottságon belül is folytattunk, sok pótkérdés is elhangzott. Van egy rövid kérdésem az ifjúsági képviselőhöz. Néhány évvel ezelőtt alakítottuk ki és fogadtuk el az ifjúsági stratégiát. És hogyha most megnézzük a program tervezeteket, akkor kiderül az, hogy ez az ifjúsági stratégia pont az, ami már nem is játszik szerepet. Ez meglepett mindannyiunkat hiszen nincsen értelme annak, hogy ezt most a fiókba tegyük, vagy kidobjuk a szemétbe. Van-e elgondolása arról, hogy az ifjúsági programot hogyan tudjuk összekapcsolódni megfelelő módon az ifjúsági stratégiával, illetve hogyan tudjuk ezt a két dolgot megfelelő módon összekötni egymással. Hálásak lennénk egy javaslatért. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szakértők most akármire is szeretnének, majd választ adhatnak az elhangzott kérdésekre. Kezdjük akkor Spilkamp úrral. Hát ami az iskolai területet érintő kérdéseket illeti, ezeket próbálom konkrétan megválaszolni. Az első kérdés ugye arra vonatkozott, hogy az 1-2-3 javaslat mi, amivel módosítani lehetne az irányelvet. A márkanevek megőrzése fontos, és konkrétabbá kellene tenni ezt a most eléggé általános tervezetet. A második dolog, ugye az életfogytig tartó tanulás, Hát én a Comeniuszt is így értelmezem, de azt is elmondtam, hogy nyilván nem lehet mindent mérni, ami már most jelen van programként, hiszen nagyon sok hosszú távú hatás is van, de akinek van gyereke, az tudja, hogy milyen fontos megmutatni ezeknek a gyerekeknek, hogy miről szól Európa, fontosak a rendezvények ebben a témában, azt, amit a diákok megtanulnak az iskolában, azt aztán később az életben is alkalmazzák és folytatják. Az intézmény megközelítés egy lényeges elem, hogyha megnézzük a tanári továbbképzéseket. Több ezer jelentkezés van, amelyeket egyszerűen nem tudunk már feldolgozni. Több ezer kérelem. És azt gondolom, hogy majd a visszajelzésekből tudjuk azért integrálni akár a problémákat, és nem csak azokat fogjuk majd figyelembe venni, akik pozitív tapasztalatokat szereztek. A Koméniusz kapcsán hallottuk azt, hogy a célkitűzéseket talán egy kicsit szem előtt évesztettük, az olasz képviselő mondta ezt, ha jól emlékszem. Még egyszer mondom, olyan programokra van szükség, ahol megtalálják magukat, megszólítva érzik magukat a célcsoportok, és ahol a polgár is kvázi mobilizálja magát a program érdekében. Egy másik olasz képviselő kérdése volt az új médiumok bevonása. Ugye egész más világképpel jönnek eh, ma a fiatalok, és élnek ma a fiatalok. Az itvinik eh, azt hiszem, hogy nagyon jó eszköz, ahol megvan már azért az alapja annak, hogy eh, Ismerjük ezt az új világképet, otthon vagyunk benne, de nyilván azért ennek az infrastruktúráját még ki kell építeni. Az a kérdés, hogy van egy külön tantárgyra, Európa elnevezésű tantárgyra szükség? Hát én azt gondolom, hogy nincs. A gazdaság azt mondja, hogy szükség van egy gazdaság elnevezésű tantágyra. Én azt gondolom, hogy ott van az egyik oldalon a kognitív tanulás, tehát hogyan működnek az európai intézmények, és úgyis mindenki a maga szakterületét akarja majd itt felkaroltatni. És azt gondolom, hogy ez meg kell, hogy legyen, ez fontosabb annál, mint hogy valaki azt tanulja meg, hogy az európai jogalkotás mondjuk hogy működik a bizottságnál, hiszen erről ö, olvasmányok útján is lehet ismereteket szerezni. Azok a kérdések, hogy miért kéne módosítani a bevált programokon, programokon nem kell ezeken módosítani, inkább tovább kellene őket fejleszteni, megtartva a régi programoknak a, az autonomitását, autonómiáját. Nyilván a bázis megközelítés is nagyon fontos, hiszen vannak megfelelő struktúrák, és ha most hirtelen nagyon rugalmasan kiadjuk a pénzeknek a kezelését, akkor nagyon sokan nem fogják tudni, hogy mit is kellene cselekedni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyjából itt vége is volt. Elnök, tessék, akkor Mátuszek úrnak is megadom a szót. Köszönöm szépen az egyszerűsítés. Hát a fiatalok is azt mondták egyébként, amikor az értékelést végrehajtottuk, hogy az áramvonalasítás, az egyszerűsítés fontos, de kérdés az, hogy mi értünk ez alatt hogyha felhasználó barátabb eljárásokat akarunk egyszerűbb szabályokkal, és ezt értjük az egyszerűsítés alatt, akkor ezt támogatjuk. Nyilván azt sem szabad elfelejteni, hogy jelenleg a javaslat nem tartalmaz semmi olyat, ami iránymutatás lehet az ifjúsági programok vonatkozásában. Miközben számunk és a parlament számára is az kéne, hogy legyen a releváns, hiszen önök, mint parlament képviselik a, a választókat, és önöknek számon kéne tudni kérni a bizottságot, Ezeket a pontokat mind-mind utalás szintjén integrálni kellene a szövegbe. Olasz kérdés jött Koszta képviselőtől, az ifjúság és a sport programok összehasonlítása. Nem ellenezzük a sportot, és nagyon fontosnak tartom ezt a megjegyzését. Ugye új cikkeit kapott a Lisszaboni szerződésben a sport, és hogyha erre külön program van, és ugye erről szólt az olasz felvetés is, akkor ez levezethető kell, hogy legyen nem csak a sport, hanem akkor az ifjúság programokra is. Tehát ugyanaz kéne, hogy legyen a logika, ami meghúzódik mögötte a Lisszaboni szerződés kontextusában. A Youth in Action a Fiatalok Lendületben program tulajdonképpen megmutatta azt, hogy képes ott hozadékot előteremteni, ahol erre szükség van. Ugye Franciaországban és Norvégiában is mindig látunk borzasztó eseményeket, közben pedig vannak olyan projektek, olyan programok, amelyeket fel kell tudni használni, végre kell hajtani egy integrált keretben, megfelelő költségvetési támogatással, és akkor ez működne, főleg, hogyha független lenne. A szociális média. Azt gondolom, hogy akik ezt napi szinten alkalmazzák, azok szólhatnak ennek érdekében. Egy pozíciós papírnak az elfogadása, lehet egy lépés, és hogy az e-governance-ben hogyan tudunk részt venni, de a fiatalokat kell úgymond helyzetbe hozni, és meg kell nekik tanítani az, hogy hogy kell viselkedni egy ilyen helyzetben. Az innovatív megközelítés, a nagy több kreativitás, azt hiszem, és véleményünk szerint mindenképpen ide sorolandó, mint fontos aspektus. A programok jelenlegi struktúrája és az autonóm megközelítés, ezt mind-mind alá támasztom én is, én is üdvözlöm. És amikor az ösztöndiakról beszélünk, ez Kosta féle kérdés volt, vannak különböző ifjúsági szervezetek, akik arról számolnak be, hogy nem átgondoltak ezek a programok. A diákok ugyan megfogalmaznak javaslatokat, és meg kéne erősíteni ezen a szinten már az eszközt, és nem valami új, magasabb szintű grémiumot kellene megint ész, életre hívni. Hordozhatóaknak is kellene, hogy legyenek ezek a, az ösztöndiak, ezt is javasolták a fiatalok. Az EU stratégia. Miért vannak olyan programok, amelyek csak nagyon specifikus igényeket elégítenek ki. Nem ellenezzük a 2020-as Európa stratégiát, hiszen ez meghozhatja Európának, amire szüksége van, de az ifjúsági szektoron belül van egy külön ifjúsági stratégia, és szerintem itt azért ezeket össze kellene fésülni. Ki kéne egymással békíteni, hogy ne egymással szemben álló területnek lássuk őket jobban kellene elmagyaráznunk és megindokolnunk a saját politikánkat, a saját célkitűzéseinket, hiszen alapvetően itt fejleszteni kívánjuk a megfelelő programokat, ez egyfajta mellékterméként is értelmezhető, és a politikusokat, a döntéshozókat arra kérjük, hogy erre is legyenek tekintettel, amikor alakítják a jövőbeli döntéseket. Most pedig Butich úr kap még szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Paradigmaváltás. Hát kombinációra van szükség, mindkét megközelítés, tehát az új cselekvési terv, a másik pedig a szektor, ágazat specifikus megközelítés is azért kibékíthető egymással, hiszen a horizontális eszközökkel az egyszerűsítés és az áramvonalisítás szolgálják az adminisztrációban, az ágazatok pedig elmélyíthetik a szakpolitikákat, és a programoknak a tartalmát úgymond személyre szabhatják a célcsoportok vonatkozásában. Senki nem ellenzi azt, hogy ezt egy kalap alá vegyük, nem ellenzi senki az egyszerűsítés sem, inkább ennek a megszervezése a kérdés, és hát én is mondtam egy példát. Új elemekről is volt kérdés az Erasmus programon belül, hát számos új elem van, mondtam a 87-ben kezdtük, de egy konkrét példa, a bolonyai folyamat aktuális kihívásait tekintve ugye van két ciklus, a bachelor és a masters, és nem mindig lehet az Erasmuson keresztül mindkét képzési szintet támogatni, finanszírozni. A docenseket, a multiplikátorokat, az oktatókat kell támogatni, hogyha nagyobb mértékű mobilitást szeretnénk, és a nemzetközi dimenziót is erősíteni kell. Németország vonatkozásában egy főiskola vagy egyetem tekintetében egy-két fő tudnánk a jelenlegi keretből támogatni. Programmenedzsment, hát erre most nem térnék ki külön, azt gondolom, hogy a bizottságnak itt van még egy kis tennivalója az egyszerűsítés kapcsolatban is. Itt már vannak jó ötletek, az általánydíjakkal is lehetne dolgozni, ebből is ki lehetne indulni, de van még azért mit tenni. Ellenőrizni is kell itt a pénzáramlást, Németországban nálam az ügynökségeknél 8 vizsgálat történt a e program vonatkozásában, és nagyon jó eredmények születtek. Úgyhogy akár kevesebbre is, kevesebb is elég lenne. Aztán pedig a különböző hitelkeretek, hát véleményem szerint mindaddig, amíg ez kiegészítő jellegű, akkor ez rendben van, de kell, hogy legyen egyfajta ösztöndi rendszer is, ami már létezik is. Azt is meg kell fontolni, hogy nem az első ö, tanúsítvány vagy képesítésnek a megszerzéséről van szó, hanem a bachelorről vagy a mesterszakról, és szerintem itt is lehetne bizonyos kockázatok mellett nyilván hiteleket adni a diákoknak. Tudjuk, hogy a bizottság itt inkább egyfajta ilyen ejtőernyőt, ilyen mentő ernyőt kíván kinyitni, de biztosan azért lesznek még más lehetőségek is. Elnök, tessék, Szálberg úr. Köszönöm szépen. Konkrétan nekem intézett kérdések nem voltak, de szeretnék azért néhány megjegyzést tenni a hallottakhoz. Azt illetően, hogy mi a véleményünk erről a javaslatról, erről a programról, hát az attól függ, hogy honnan jöttünk és mivel foglalkozunk. Ahogy én a beszédemben elmondtam, Finnország olyan helyzetben van, ahol már minden egy nemzeti ügynökség kezében van, és a jelenlegi élethosszígtartó tanulásra vonatkozó programot most úgy hajtjuk végre, ahogy itt javasolták, vagyis ahogy itt most javasolják. Úgyhogy valószínűleg mi nagyon, nagyon sokat dolgot megvalósítunk már jelenleg is a javasoltakból. Azt mondta valaki, hogy a program jobb, len, jobb lesz majd a megvalósítás után, ahhoz képest, ahogy írásban kinéz. De nagyobb tisztánlátásra van szükség, ahogy kollégáim is mondják. A szempontunkból az a legnagyobb, legfontosabb elvárás, hogy az összkép megfelelő legyen. Tehát, hogy a nagy vonalakban elkészített program jó, jól nézzen ki. És még egy utolsó megjegyzés. Az eleddig megvalósított Európai Uniós programokról azt tudjuk mondani, hogy nálunk olyan program lenne nagyon hasznos, amely a szektorok közötti együttműködést könnyebbé tenni. Például, amikor fiatalokkal dolgozunk, akkor lennének olyan eszközeink, amelyek lehetővé tennék számunkra, hogy a, például a szakképzést kombináljuk a fiataloknak szánt programokkal, mert jelenleg erre nincs lehetőség, külön kell ezeket megvalósítanunk, nem tudunk szektorokon átnyúló jelleggel dolgozni. Úgyhogy számunkra ez lenne az egyik fontos elvárás. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nem csak elnök vagyok, hanem ezzel a programmal kapcsolatos jelentést is én készítettem, és már hónapok óta nagyon sokat gondolkozom ezen a kérdésen, és azt is tudom, hogy mit szeretnék ezzel kapcsolatban elérni, ezért azért mondanám először is, azt mondanám el először is, hogy Finnországot nem lehet összehasonlítani Németországgal. Finnországban van értelme egy nemzeti ügynökségnek, de Németországban nincs. Ez a dolog egyik része. Nálunk a, az ügynökségek bele vannak építve abba a szervezetbe, amelyek az adott célcsoportokkal dolgoznak. Például az Erasmus a DAAD alá tartozik, és ez így értelmes a Comenius a, a német pedagógiai csere szolgálat égisze alatt dolgozik. Tehát tulajdonképpen minden országnak meg kell magának ezt szerveznie. Ezt csak szerettem volna megjegyezni. Most aztán azt szeretném, hogyha a bizottság is nyilatkozna. Kosszert úr, megadom ennek a szót. Thank you. Thank you uh, very much. Köszönöm szépen. Uh, elnök asszony, köszönöm Pák asszony, és köszönöm minden szakértőnek az előadást. Nagyon uh, tartalmas, világos előadásokat hallgattunk. Én önhöz hasonlóan, elnök asszony, meg vagyok elégedve. Ugyanakkor érzem, hogy nagyon sok különbség is létezik. Um, azt hiszem, hogy nagyon sok dologban egyetértünk. Legalábbis kezdjük azzal, hogy a kiinduló pontban egyetértünk. Azt hiszem mindenki tudja, hogy amit eddig volt, azok a programok is nagyon jók voltak. Az fiatalok lendületben, az Erasmus Mundus, a Tempus, stb. stb. Ezek mind nagyon jó programok, és ez alapvető fontosságú, mert ez azt jelenti, hogy olyanra tudunk építeni, ami nagyon jó alap, és amelyet modellként alkalmazhatunk a munkánkban. A másik dolog, amiben mindannyian egyetértünk, az az, hogy elismerjük, hogy az oktatásnak mennyire, és az oktatásnak, a képzésnek, és a fiataloknak mennyire fontos szerepe van társadalmunk fejlődésében és jólétének kialakításában. Ez is nagyon fontos. Harmadik dolog, amelyben egyetértünk, az az, hogy Mindannyian nagyon ambizo- ambiciózusak vagyunk a javaslatot illetően. Végül pedig, amiben szintén egyetértünk, az az a tény, hogy nagyon-nagyon nehéz idők elé nézünk, ezért olyan javaslatot kell elkészítenünk, egy olyan produktumot a bizottság részéről, és amelyet majd a, amelyel majd a parlament és a tanács is egyetért, amely meggyőző azoknak számára, akik majd a költségvetésről az utolsó szót ki fogják mondani. A javaslat legfőbb elemeit úgy tudjuk meggyőzővé tenni, hogyha ö, megfelelő vitát fogunk tartani a költségvetésről, és ezek a következő pontok körül fognak koncentrálódni. Először is az, hogy a programok és a politika fejlesztés között erősebb legyen az összefüggés. Tehát biztosítanunk kell azt, hogy a programok az Európa 2020-as célkitűzéseknek megfelelnek, valamint az IT 2020-as célkitűzéseknek is, és az, az, a fiatalok területén meghatározott különböző együttműködési programoknak is meg kell, hogy feleljenek ezek a programok. Ez a nagyon fontos célkitűzés. Második, annak biztosítása, hogy az eredményekre koncentráljunk. és ezt hallottuk az ifjúsági fórum képviselőjétől is harmadszor pedig nagyon-nagyon fontos, hogy egyszerűsítsünk, nem az intézmények kedvéért, nem a bizottság kedvéért, nem a saját kedvünkért. A bizottság, ahogy hallottuk is, elszámoltatható testület, és természetesen, amikor végrehajtjuk a programokat, akkor utána a parlament elé el kell jönnünk, és a tanács előtt meg kell jelölnünk, és meg, tudjuk, meg kell tudnunk magyarázni, hogy hogy sikerült végrehajtani a kitűzött célokat. Tehát nem a saját magunk kedvéért kell egyszerűsíteni, nem a nemzeti ügynökségek kedvéért, de a fiatalok kedvéért természetesen. A bizottság a, külön, a következőket vonta le a jelenlegi programok sikerére, el, sikerének ellenére nem tudjuk tovább folytatni most a jelenlegi munkát. Valaki azt mondta, hogy paradigmaváltásra van szükség. Igen, változások történnek, és a e, népesség minden részében, minden szektorában, az fiatalokat is e, ideértve szükség van arra, hogy a lakosság, a polgárok e, ezt a változást kövessék. Ezért fejlesztenünk kell azokat a programokat, amelyek már is jól működnek, de kell fejlesztő javaslatokkal élnünk. És nagyon jól látható, hogy miért tesszük ezeket a javaslatokat, vagy a jogalap indokolja ezt meg, vagy a különböző felmérések, vagy az, hogy ezek valamilyen szempontból észszerűbbé teszik a programokat. Ezek a döntések nem mindig könnyűek nem többen utaltak erre. A szinergiák fejlesztése, erősítése érdekében a, az a fontos, hogy mindenkit megpróbáljunk a munkaerőpiacra ö, juttatni, és az európai szociális alapok bevonása ebben nagyon fontos. Az európai mobilitás véleményünk szerint a személyek, az intézmények és a rendszerek számára is nagyon hasznos, de csak akkor lesz megfelelő hatású, hogyha, hogyha ez ifjúsági mobilitásként és munkaerői mobilitásként jelenik meg. Mi úgy gondoljuk, hogy az iskolások mobilitása nem ért el a megfelelő célt. Azon kívül azt javasoltuk, hogy minden nemzetközi felsőoktatási programot integráljunk ebbe a programba, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon jelentős fejlődést jelent, és nagyon nagy mértékű egyszerűsítést is jelent. De amit javasoltunk, és a különböző dokumentumokban nagyon világosan ki is fejeztünk, ez áll, de nem, de vannak olyan dolgok, amik itt ma elhangzottak, és amiket mi nem javasoltunk. Például az európai együttműködési keretre mi utaltunk, a negyedik cikkben utalunk például erre. Nem, nem javasoltuk azt se, hogy a, hogy a fiatalok, fiatal munkavállalókra ne utaljunk, hiszen a második cikkben ez benne van. A demokratikus életben való részvételre is utaltunk az ötödik cikkben, tehát az sem igaz, hogy erre nem utaltunk, és az sem igaz, hogy a sportra vonatkozóan nem javasoltunk külön programot. Javasoltunk. Aztán az iskolával kapcsolatban, iskolákkal kapcsolatban az e-twinning beszüntetését sem javasoltuk. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos eszköz. És azon kívül a stratégiai partnerségről szólva nagyon fontos megérteni, hogy mi nem a méretekben gondolkodunk. Például az Edwinning nem nagyon nagy méretű partnerség, de stratégiai jelentőségű változást hozó értékes partnerség. Úgyhogy nem szabad félreérteni a dolgot, nem szabad párosítani a stratégiait a mérettel. A stratégiai szó nem feltétlenül, nem feltétlenül jelent nagy méretet aztán azt is hallottuk, hogy hogyha Ázsia kiesett volna ebből a programból. Nem, Ázsia benn marad, megmarad földrajzi stratégiai jelentőségű területnek. A közös PHD-k nem maradnak aztán az Erasmus Mundusban, de a Mari Küri javaslatban viszont benne vannak. Ezt azért szerettem volna világossá tenni. Végül pedig az, abban egyetértek, amikor Szálberg úr azt mondja, hogy eh, nem tudom, dicséretként vagy eh, bírálatként mondta, hogy az élethosszig tartó dimenzió benne van a programban. Én azt hiszem, hogy ő is ezt mondta, ebben egyetértünk, nagyon fontos vonása a programnak ez, és ez folytatólagosan is így fog maradni. Tehát a jelenlegi javaslat egy holisztikus megközelítésben gyökerezik, mi is hisszük, a szakértők közül is sokan mondták, és a vitában résztvevők közül is sokan említettek, hogy nem különböztethetjük meg az informális, a nem formális és a formális tanulást, mert mindegyik, mind a három tényező része ugyanannak a dolognak. Egy ö, jól művelt, magasan művelt ember képzésének. Ö, múlt hónapban találkoztak az állam és kormányfők többek között azért, hogy a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség elleni küzdelem különböző eszközeit megállapítsák, és természetesen megemlítették a Leonardo da Vinci-t, az Erasmus-t is, mert hát ismerjük be a túlkorai iskolai elhagyás elleni küzdelem is része annak, hogy lehetővé tegyük a fiatalok számára, hogy a demokratikus tevékenységben részt vegyenek, hogy aktív polgárai legyenek a társadalomnak. Tehát ez a demokratikus, ez a holisztikus megközelítés a legjobb módszer, csak így ö, alkothatunk szinergiákat. Még van valami, amit nem javaslunk. Az, hogy a különböző szektorokat egymással szembeállítsuk verseny, versenyhelyzetbe. Természetesen a felsőoktatási intézmények konzorciuma létezik, ezeknek össze kell ülniük az, például a Joint Master területén. Nem akarunk versenyezni az ilyen konzorciumokkal, nem akarjuk az iskolai hálózatok vagy az ifjúsági szervezetek hálózatainak a tevékenysége ellen hatni, nem, jó lenne, nem lenne természetesen jó, hogyha az ilyenfajta szektorális tevékenységeknek versenyt teremtenénk a javaslatainkkal. Tehát a jogi alap is a jogi alapból kiindulva is az a fontos, hogy a szektorok, szektoronként állapítsuk meg a minimális kötelezettségvállásokat, hiszen ezek nem lehetnek, ezeket nem tudjuk két-három oldalra leszűkíteni. A megközelítést, a streamliningot le tudjuk szűkíteni két-három oldalra. de természetesen a valóságnak megfelelően kell gondolkoznunk, nem lehet szemet húgynunk a valóság tényei előtt, és a, annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat, hogy az ET 2020 és a fiatalokkal kapcsolatos 2020-as stratégia céljait elérjük. Még két utolsó megjegyzésem lenne az elnevezésről az egyik. Én, mi úgy gondoljuk, hogy az Erasmus mindenkinek megfelelő elnevezés. Tudjuk, hogy er- az Erasmus név nagyon jól ismert, az Erasmus névvel a fiatalokat asszociálják, a fiatalok mobilitását, mindenki ismeri az Erasmus programot. És ö, elnök asszony szembesült azzal, hogy nagyon sok olyan ö, más téren is, amikor mobilitási programokról van szó, akár gyakornokok, akár bírók, akár mások mobilitásáról, akkor ott is szeretnék ezt valahogy az Erasmusszal kapcsolatban hozni. Tehát szerintünk ez jó név. Persze, ez nem azt jelenti, hogy a fókuszok, hogy a program egyedül a, az oktatásra fókuszál, nem jelenti azt, hogy más szektorokat elfelejtünk, hogy más aspektusokat kifelejtünk belőle. Ezért mondjuk azt, hogy Erasmus mindenkinek, és nem az, hogy mindenki az Erasmusért, mert az ugye nem mindegy. Aztán végül is a költségvetésről tudjuk, hogy jelenleg erről nem volt szó, és azt mondta elnök asszony, hogy majd amikor tudjuk, hogy egyáltalán mekkora költségvetést tudjunk, tudunk ehhez társítani, akkor tudunk véleményt mondani. Nagyon fontos, hogy alapos és megbízható javaslattal éljünk a költségvetéssel kapcsolatban, hiszen ugye mi itt mindent tudunk a, a képzésről, az oktatásról, a fiatalokról, de a másik termekben, ahol azok az emberek ülnek, akiknek majd az utolsó szót ki kell mondani a költségvetésről, ők nem biztos, hogy mindent tudnak ezekről a témákról. Tehát nagyon fontos, hogy integrált megközelítést alkalmazzunk, fontos, hogy az élethosszig tanul, tartó tanulás elvét szemünkbe, szem előtt tartsuk, és hogy globális megközelítést alkalmazzunk, ami magába foglalja a nem formális és az informális ö, ö, oktatás is, és ami mindenkinek megfelel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Korel úr. Nem szeretném részletesen bemutatni eh, azt, amiről a szakbizottságban majd vita lesz, de Korell úr meglep az, hogyha folyamatosan keresnem kell azt, hogy ön mit is gondol. Ez nincsen benne a javaslatban. Azok a kérdések, amelyek elhangzottak, eh, nem hangzanak el az anyagban. Hol találom ezt? Tehát ami az áttekintést illeti, Hát korábban áttekinthető volt mindez, de most úgy tűnik, hogy mindent egy kalap alá dobtak, és ki fogja majd szétválogatni mindezt a bizottság. Engem megválasztottak, minket itt megválasztottak, azért, hogy politikai célokat valósítsak meg, és ezeket a parlament segítségével megvál- megvalósítsuk. Nem azért választottak meg engem, hogy ezeket a kötelezettségeket kiadjam, leadjam jól képzett adminisztrátoroknak. Ennek pont az ellenkezője az igaz. Ön készített egy javaslatot, mi erről vitát folytatunk a szakbizottságban, meghallgattuk már szakértőket, szinte mindenki azon a véleményen van, hogy kombinációra van szükség, az önök jó megközelítését kell ötvözni, legalábbis ez jónak tűnik, a különböző szinteken, a szektorális megközelítéssel. Azért, hogy mindenki tudja, hogy mit, hol talál. És nem fogadható el az, hogy képviselőként ne, nem tudjuk azt, hogy az elkövetkezendő hét évben mit adhatunk ki az Erasmusra, az a helyes Erasmusra, milyen pénzeket fordíthatunk erre, az e, egyetemisták mobilitása érdekében, és mi az, amit a Comenius e, alatt e, fordíthatunk a programokra. A Comeniusnak van egy közössége, és értem azt, hogy ezt nem tudják a bizottságban, ők nem vannak, nincsenek a helyszínen, velünk ellentétben nem az egyes személyekről beszélek, hanem azokról, akik azt gondolják, hogy az Erasmus fantasztikus, és mindenki érti az Erasmus-t. Elmondom az, az embereknek azt, hogy mit jelent az Erasmus, akkor mindenki azt mondja, hogy meg vagytok őrülve, hát hogyan nevezhetitek így ezt a programot. Olyan dolgokat uh, ígér, amelyeket már ma sem tud beváltani, és a jövőben sem fog tudni, különösen, hogyha ezt így folytatjuk. Korel úr, jelentéstevő vagyok 92 óta, és az legutóbbi életen áttartó tanulásprogramnál elmondtam azt, hogy ez a fő fogalom és ezen fogalom alatt különböző ágazatok találhatóak, amelyeket össze kell kötni. Ez nem sikerült önöknek az elmúlt évben, nem az én hibám, nem a mi hibánk itt. Ön azt mondja, hogy most eh, Erasmusnak nevezzük mindezt, és, a, és ezt összekötjük, majd a többi programot pedig hagyjuk futni. Korell úr, ön az én tárgyalófelem, sokan állnak maga mögött, eh, akik eh, hibát vétettek, de én nekem most önnel kell beszélnem. Egy rendezett eljárásra van szükségünk, és olyan megközelítésekre, amelyekkel tudunk mit kezdeni. Hogyha kiszámítom azt, minimális megközelítésként javasoltak, akkor 56%-nál ja, tartok a 44%-kal, mit csinálnak? Ez elképesztő, 44%-ot nem adhatok a bizottságnak játéktérként, nekünk kell döntenünk kell a százalékos arányról, ezek tartalmáról. Engem azért választottak meg, hogy 10%-ot hagyjak önöknek, ha erre szükségük van, de 90%-ot ki kell adni a különböző célokra. És én önnek igazat adok ezeket a mobilitásra, az együttműködésre, és más célokra kell allokálni, de mi határozzuk meg ezeket a célokat, és mi vagyunk azok, akiknek a százalékos arányokat meg kell határozniuk. Tehát itt eltérnek a véleményeink, azt gondolom. Azt gondolom, hogy jól tettük azt, hogy részletes vitát folytattunk ma, és egyetértek önnel abban, hogy a szociális alap sok mindent tehet a szakképzésben, sokkal többet, mint mi, de ez nem jelenti azt, hogy a Leonardo da Vinci programot én fel fogom adni hiszen kapcsolódik a szakképzéshez. Nem olyanok számára találták ezt ki, akik hosszú távon munkanélküliek, hanem olyanok, akik egy másik országban szeretnének gyakorlatot végezni például. És ez teljesen más téma. Azt gondolom, hogy támogatjuk a stratégiai partnerséget önnel együtt ezen a területen is, de ami a comenius illeti, itt teljes mértékben egyet tudok érteni önnel. Mi és a bizottság sem, valamint az ügynökség sem határozhatják meg az iskolák számára azt, hogy mi legyen a stratégiájuk ebben az évben. Hogyha az iskolák, iskolai osztályok és tanárok hajlandóak együttműködni egy adott kurikulumon, akkor ez azt jelenti, hogy ők elgondolkodtak, és lehet, hogy ez nem áll összhangban az önök stratégiájával, de nem önök fele, nem ön, és mi sem vagyunk felelősek a tanulókért, hanem a tanárok. És azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés. A stratégia jó, de ne ott legyen stratégia, ahol erre nincs szükség. A tanulóknak kell dolgozniuk, és én örülök annak, hogy egy tanár hajlandó egy ilyen stratégiát kidolgozni, és nem szeretné azt, hogy a bizottság mondja meg neki azt, hogy mi legyen a stratégiai célja. És ami nem helyes a programokban, és Takula kolléga is kitért erre, akkor még soha nem volt tanári program, tanároknak kialakított program. Mi azt akartuk. Ez mindig is a diákok számára kialakított program volt. Mi azt szeretnénk, hogyha a tanárokat kiképeznék és tovább képeznék, és ez megjelenett a programban. Én ezt három évvel ezelőtt már elmondtam a bizottságnak, és sajnos most nem találom már ezt meg az anyagban, Kérem, hogy ezen gondolkozzanak el, a bizottságot emlékeztetem arra, hogy a Comenius régió elgondolása tőlem származik, és ez egy fantasztikus ötlet. A parlament ezt megszívlelte, és itt sok ágazat működik együtt. Miért lehetséges ez itt, akkor az együttműködés másod nem? Hát azt gondolom, hogy vegyük a, a Comenius régiót, vosszuk ezt szét, szektorális megközelítést kell alkalmazni, mi segítjük önöket a munkájukban, és remélem azt, hogy mindannyian közösen megpróbálunk majd jó elgondolásokat megvalósítani. Nekem egy kicsit most panaszkodnom kell, nem ez a feladatom, hogy a jó dolgokat emeljem ki, tehát az adrenalin szintem emeléséhez szükség van a veszekedésre. Tehát azt gondolom, visszatérve az ifjúságra, hogy önök tudják azt, hogy én támogatom az ifjúsági programokat sokakkal beszélgettem már, hogyha egy önálló ifjúsági programot alakítok ki, akkor ezt ugyanúgy ki kell stafírungolni, mint más programokat. Tehát ez akkor egy szektoriális megközelítést jelent. El kell gondolkodnunk arról, hogy nem próbálhatnánk-e meg azt, hogy egy külön Youth in Action programot alakítsunk be, alakítsunk ki az adott programon belül. Ezt akkor meg kell nevezni, költségvetés szükségeltetik hozzá, és ezt nem lehet megcsorbítani. Ez az, ami foglalkoztat rendkívüli mértékben, idő, idős koromban, ha az ember megért ezt a, a kort, akkor elgondolkozik azon, hogy hogyan van még ennyi energiája. Köszönöm szépen a szakértők véleményét, köszönöm a bizottság jelenlétét, és remélem azt, hogy ebből az anyagból egyetértésben a legjobbat hozzuk ki, a legjobb dolgokat megtartjuk, és még ezeken is javítunk. Köszönöm szépen, lezárom az ülést. Koordinatoren bitte hier bleiben. Alle dürfen den Saal jetzt schnellstens verlassen. Wir müssen nämlich jetzt... Szeretnék mindenkit kérni, hogy akkor gyorsan hagyja el a termet, aki már nem illetékes itt maradni, mert folytatjuk a koordinátorok ülésével. Ja,